Okay, colleagues. Kollégák. Engedjék meg, hogy összehívjam az ülést, és az elnök közleményeivel kezdünk, illetve a koordinátorok döntéseiről szeretnék beszámolni. A koordinátorok a komitológiával foglalkoztak a legutóbbi ülésen, a a szabályokotási eljárás biztosítással ez a, a repülésre vonatkozik. Egy sürgős megkeresést kaptunk az Európai Parlamenttől a, a légi összeütközések elhárításával kapcsolatos rendszer kérdésében. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a parlament legutóbbi felvizsgálata óta egy ajánlást fognak beterjeszteni a, a parlament a plenáris felé tájékoztatást fog nyújtani a lehető rövidebb időn belül. A koordinátorok a bizottság felé Eh, a koordinátorok megállapodtak abban, hogy eh, a bizottság elé terjeszték ezt, az, ezt a korai összeütközési elhárítás jelzési rendszerre kapcsolatos kérdést. Következő. A előadók eh, kijelölése van jó néhány bizottsági munkaanyag, Naidis 2, aztán értelmezési irány elvek a fogyatékkal élők jogaival kapcsolatban. A régiók bizottsága a szolgáltatási irány elvekkel kapcsolatban adott anyagot, aztán okos, illetve rendszeres növekedés. Volt egy a jobb irányítás az egységes belső piacon, aztán a technikai előrehaladással, előrehaladással kapcsolatos szabályozás kérdési, az EPCIP, illetve a bizottság kommunikációja, a bizottság menedzsment eredményeiről, Ezeket a, az észrevételeket tudomásul vettük, további tennivaló ezekkel kapcsolatban nincs. Next item. Következő a 2012-13-as látogatások delegációja. Ez a 2013-ra szól, és vannak még korlátozott helyeink 2012-re. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy 2012-ben további delegációk nem jönnek létre. 2013-ban négy delegáció lesz, egyenként 6-6 taggal, az egyik Washingtonba megy, valószínűleg február 11-i héten, a másik észak-nyugat Angliába, valószínűleg július 15-én. A koordinátorokat felkértük arra, hogy tegyenek javaslatot a két még fennmaradó ö, ö, látogatásra. 2012. szeptemberig várjuk az ajánlásokat. A zöldek említették a postai szolgáltatások kérdését, aztán azt mondták, hogy Barnier biztos hívjuk meg a következő ülésre, hogy adjon nekünk egy friss információt a postai szolgáltatások irányelvről a vasúttal kapcsolatos. A koordinátorok azt mondták, hogy Kalasz biztostól szeretnének további, biztos, további információt kérni különösen az integrált jegyértékesítési rendszerre kapcsolatban. Nem tudom, van-e az elhangzottakkal kapcsolatban van-e bárkinek kérdése, akkor a jelentést elfogadottnak minősítem. Köszönöm szépen mindenkinek. Következő napirendi pontunk a tengerészek képzéséről szóló jelentésről szóló tárgyalások eredményei. Elmondhatom, hogy a trialógus sikerrel zárult június 19-én jelen volt Komócakosz úr a néppárt árnyék jelentéstevője. A Koreper egy elfogadta, hogy június 27-én elfogadta a kompromisszumot, úgyhogy a plenárisra várhatóan szeptemberben vagy maximum októberben kerülhet sor, akkor lesz szavazás. Ez még nem biztos, de valami ilyen látszik. A kompromisszumos álláspontot létrehoztuk a delegált aktusok vonatkozásában. Ezt fogjuk alkalmazni a technikai intézkedések vonatkozásában, például a statisztikai adatok gyűjtésével kapcsolatban. A, az a leadott anyagokról megállapodtunk, hogy ezeket nyilvánosan hozzáférhetővé tesszük. Ez az átláthatóság szempontjából fontos, illetve azért, mert az információ hozzáférhetősége a, a, a foglalkoztatottság szempontjából is fontos. Ezeket csak statisztikai elemzés céljából lehet felhasználni. Aztán a pihenőidők, illetve az alóla való kivételek, ez a tengeri munkavégzéssel kapcsolatos egyezmény szabályai szerint zajlik 2006-ból. A kalózkodás elleni kiképzés a tengerészek magas szintű kiképzést kell, hogy kapjanak, illetve a különféle jogosítványok és engedélyek hamisítása ellen fel kell lépni, erre megfelelő kiképzést kapnak a tengerészek. Ez volt tehát a trialógusnak a végső eredménye. Ezt szerettem volna tisztelettel jelenteni önök felé. Akkor most következik az elektronikus szavazás. Az Egységes Európai Égbolttal kezdünk. Bivaj asszony egy kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy otthon felejtettem a kártyámat, most hozza valaki nekem, addig pedig kérem, hogy számítsa hozzá az én készfeltartásos szavazatomat a többiekéhez. Köszönöm. Jó, először ellenőrizzük a szavazást, és aztán, ha megkapta a kártyáját, akkor erről értesítsen, hogyha ez mindenkinek elfogadható. Igen. Akkor Szaszoli úr ugyanezt a problémát jelezte a kártyájával, most ellenőrzöm a szavazók jelenlétét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Komucákovsz úr és hasonló problémákkal jelentkezett, lezárom a szavazást. Úgy látom, hogy nincsenek túlzott számban leadott szavazatok egyik frakciónál sem. Az európai ö, égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtása, Foster asszonya a végreadó és az, vég, az előadó, és az egyes kompromisszummal kezdjük, senki nem szavazott ellene, elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as Mácienkevics úr mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 13-ast elektronikusan, megnyitom a szavazást, és jelentkezzenek azok, akiknek nincs itt a kártyájuk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es elnézést. Négyes kompromisszumnál tartunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most nézzük a 29-es, nem, még előtte a hatos kompromisszumot, mert itt a különböző szürke árnyalatok összezavartak, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most következik a 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9. kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 38. Lichtenberger asszony mellette ellene tartózkodás utasítva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es Meissner asszony mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Látom, Biba asszonynak már megvan a kártyája, ennek nagyon örülök. Egy mellette egy ellene, és mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56 Marinescu úr mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 63 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 68 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 74 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 81 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 83 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva.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 tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos részenkénti szavazás, első rész. A módosító elejétől egészen odáig, ahol az idézett rész látható, ASD, IDA, stb. stb. Mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas két részben. Első rész a módosító elejétől odaig, hogy time is synchronized and coordinated manner. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik Megnyitom a szavazást, illetve plusz egyet, illetve kettőt kell majd hozzáadnom. Mindenki szavazott. Majdnem. Everybody votes it. Most már tényleg mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 30 öt mellette, egy ellene nincsen tartózkodás. A jelentést elfogadtuk, Foster asszonynak gratulálok. Folytatjuk a második jelentéssel. Előveszem én is itt az asztalomon, tehát az Európai Navigációs Műholdrendszerek létrehozataláról és kiaknázásáról szóló véleménytervezetről van szó. Foster asszony a vélemény szerzője. Egyes cikk, egyes bekezdés szóbeli módosítást nyújtott be Liberácki úr. Az mindenki előtt ott van. Van-e a szóbeli módosítás ellen, ellenvetés? nincsen, akkor ez, erről szóvazunk most, tehát a 34-es szóbelivel mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35-ös Marcin Kievics mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. másik szóbeli módosítás a jelentéstevőhöz, a 36-osról. Ez ellen van-e ellenvetés? Hogyha nincs, akkor ezzel együtt a 36-os módosító mellett ki van? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes. Mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es, szintén szóbeli módosítóval, ellenzés, Nincs. Akkor 37-es szóbeli módosító van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 38-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 39 mellette. Ellene. A tartózkodás. Elfogadtuk. 8 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 40 kiegészítésként mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan 40 kiegészítésként, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es Lichtenberger mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 42 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan. 9-es módosító, megnyitom a szavazást. Plusz egy, mínusz egy. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő hetes cikkhez, 43-as módosítóhoz egy szóbeli módosítás érkezett, van el ellenvetés, akkor a 43-as szóbeli módosítóval együtt mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a szóbeli módosítós 43-as, mindenki szavazott? Megint csak plusz egy, plusz, mínusz egy. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Akkor az eredeti 43-asról szavazunk. Most mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le a 44-est, megnyitom a szavazást. Egyet hozzáadunk, majd egyet elveszünk belőle. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 46-os mellette. A 45-ös kiesett. 46-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 47-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Éva, Éva nyerőbe van, 48 mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le elektronikusan 48-as módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Azért jól megy, ez nagyon jó. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 kiesik, 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük elektronikusan. 50-es módosító, megnyitom a szavazást. Egyet hozzáadunk, egyet elveszünk belőle, mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. 51. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Még egyszer megpróbáljuk, az EPP is emelje föl a kezét. Mellette? Először kézfelemeléssel mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 52 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 21 kiesik, 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 56-os módosító. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Akkor az 57-es kiesik, 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, 58-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ugyanaz a többség, tehát elfogadtuk. 59 mellette, Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 60 mellette, Ellene? tartózkodás, elutasítottuk. 23 mellette, 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es, 62-es azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Az A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan, 28-as módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 41-est elfogadtuk, ezért a 29-es is elfogadottnak tekintendő, 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas szóbeli módosítóval ellenvetés van az szóbeli ellen? Nincsen. Akkor a hármas szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Az eredeti hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le elektronikusan. 31-es módosító, megnyitom a szavazást. Egyet hozzáadunk, egyet elveszünk belőle. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Találkod. Elfogadtuk. B kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Végszavazás következik. Megnyitom az elektronikus szavazást és ehhez is hozzáadunk egyet. Ne, ehhez is hozzáadunk egyet. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Tehát 38-an mellette egy ellene. Ö, gratulálunk Foster asszonynak a jelentéséhez. Okay. Next time. Köszönjük. A következő napi rendi pont a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzései. Egy prezentáció és két ö, ö, jelentős tervezet. Lichtenberger asszony az előadó, tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a közbeszerzési szerződés kérdése, amelyet közösen a víz, az energia és a postai szolgáltatásokra vonatkozóan majdnem a legfontosabb téma államaink számára. Tulajdonképpen arról szól mindez, hogy a bizottság részéről készült egy tervezet, egy modernizációs szándék merült fel a pályázatok kiírásával kapcsolatban. A, jelen, a javaslatomban többféle pontot is fölvetettem. Az egyik az, Ugye, aki tudja, ismeri az európai szabályzást, az tudja, hogy milyen volt, és azt is tudja, hogy európai szinten, de nemzeti szinten is szabályozzák ezt a területet attól függően, hogy mit melyik szinten érdemes, illetve értelmes szabályozni. Itt tehát arról van szó, hogy a pályázat kiírásánál az a döntő kérdés nagyon gyakran, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadják el. Az európai államokban erre vonatkozóan rendkívül különbözőek a gyakorlatok, és gyakorlatilag 50 százalék is, százalékos eltérés is lehet némely államokban az ajánlatok, ajánlati összegek között, máshol viszont csak 15 talán, és és, és, és tényleg néha nagyon nehéz a harmonizáció, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ami nemzeti szinten szabályozandó, azt tartsuk azt meg ott, és a harmonizáció során pedig fegyük figyelembe a nemzeti hagyományokat is. Aztán még egy nagyon fontos dolog, van egy sor ö, olyan ö, jelenség, amely ugye arra utal, hogy a legolcsóbb ajánlat nem mindig a legjobb ajánlat, és ezért elleneznünk kell azt, hogy a legolcsóbbat válasszák, hanem igenis a gazdaságilag előnyösebb megáll, megáll, ajánlatot kell elfogadni, hiszen nagyon gyakran úgy van, hogy a gyakorlatban az, ami legolcsóbb, az a regionális szinten előnyös, de bizonyos dolgok, dolgokat lehetetlenné tesz, illetve bizonyos dolgok, bizonyos feladatok reális költségét nem tartalmazza ez az ajánlat. Tehát a legeslegolcsóbb ajánlat jónak tűnhet, de nem mindig a legolcsóbb. Csak akkor ö, valóban jó, hogyha a ö, közbeszerzési pályázat minden feltételét teljesíti, de ez nem mindig van így. Aztán úgy gondolom, hogy Európa sok országában ö, a pályázati kiírás művészetét sem gyakorolják megfelelőképpen. A kiírásoknál nem mindig valósul meg az, hogy milyen nagyon fontos követelményeknek kell megfelelniük a pályázóknak. Ezt nem mindig veszik figyelembe a pályázati kiírásoknál, közbeszerzési pályázatok kiírásánál nem mindig lehet ezeket szabályokba foglalni, de mindenképpen meg kell említeni azt, hogy a közbeszerzési szerződések kiírásánál magának a kiírásnak a minősége is nagyon fontos. Fontos ezek, ezzel kapcsolatban, hogy a szabályokkal mindenki tisztában legyen, aki ezeket megteszi, illetve meg kiírja, és hogy a szabályokat aztán nyomon is kövesse, és tartsa is be. Egy másik nagyon fontos gondolat számomra az, hogy a közbeszerzési szerződés során a az önkormányzatoknak lehetőséget kell adnunk arra, hogy további körülmé- követelményeket áll- állítsanak a pályázók elé. Például, amikor arról van szó, hogy a, a minőség milyen legyen. Lehetővé kell tenni a, a kiírások során, anélkül természetesen, hogy bizonyos pályázók ezáltal előre előnyhöz juthassanak, azt, hogy a, az előállítási folyamat milyen legyen, hogy ki tudjuk zárni a gyermekmunka lehetőségét, az, hogy az előállításnak további, milyen előállítással kapcsolatban további követelményeket lehet állítani. Ezeket meg kell határozni, ezekre kell, hogy legyen lehetőség, de ez nem jelenti azt, hogy ezen ezen keresztül legyenek olyan vállalatok, amelyek ennek segítségével úgymond a kiskapun hozzájuthatnak az adott pályázathoz. Tehát mindenképpen megkülönböztetésmentesen kell ezeket a további plusz követelményeket megállapítani. Ugye mind a két dosszié az enyém, és még egy nagyon fontos kérdést szeretnék megemlíteni, mégpedig azt, hogy a közlekedés és a postai szolgáltatás terén is léteznek már nagyon konkrét szabályozások az általános szolgáltatások körében a postai szolgáltatásokról szóló szabályzatok, és ugye a közlekedés területén is már hét terület, közlekedés területén is rengeteg ideig, akár 7, évig tartottak a tanácskozások, mire a mire megegyezésre jutottunk, és az első, az, a második dosszié egyik paragrafusában ezt be is írtam, hogy ezeket figyelembe kell venni, ugyanis felelőtlen dolog lenne az, hogy az Európai Parlament a postai szolgáltatásokat kivenné hát részévé tenni a közszolgáltatási kötelezettségeknek, aztán pedig néhány évvel később szépen elkezdeni megkérdőjelezni ennek a jogosultságát. Én úgy gondolom, hogy ha ezzel, erre vonatkozóan vannak speciális szabályok, akkor ezeket figyelembe kell vennünk. Ezeket szeret, szerettem volna megemlíteni. Úgy gondolom, hogy a tagállamok számára azokon a területeken, ahol a tagállami szintek, szinten legmegfelelőbb a szabályozás, azokat a tagállamokra kell hagyni. De vannak olyan területek, amelyeket európai szinten kell hagyni, de azokon a területeken, ahol Európa, Európán belül hatalmasak a különbségek, ott valószínű nincs értelme harmonizációnak, hiszen az nem fogja szolgálni az egész, az egész célt, hiszen olyan megoldást nem fogunk tudni találni, amely mindenkinek kielégítő örülök neki, hogy sok kommentárt, megjegyzést kaptam. Azt hiszem, hogy a közlekedési bizottságként gondoskodnunk kell arról, hogy azokat a szabályozásokat, amelyek a saját területünkön már léteznek, ezeket ne engedjük felvizezni, ne engedjük megtámadni, hanem őrizzük meg, hogy ezek továbbra is érvényesek maradhassanak. Várom a vitát, várom a kollégák megjegyzéseit, nyilván meg kell említeni a különböző gazdasági gyakorlatokat, amelyek léteznek, és hát remélem, hogy minél több területre vonatkozó, minél több megjegyzést fogok kapni, hogy majd ezen a héten tovább dolgozhassak a dosszién. Köszönöm. Köszönjük szépen. Eh, Marcin Kievics úr az a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Elnök úr, a közbeszerzési szerződés az Európai, ez az Európa 2020-as stratégia nagyon fontos része, mégpedig a vállalatok az gazdaság fejlődése szempontjából, és igen formalizált formában, nagyon komplikált formában létezik jelenleg, úgyhogy az ellen semmi ellenvetésünk nem lehet, hogy egyszerűsítsük a közbeszerzeti szerződés eljárást egyszerűsíteni kell, és ugyanakkor átláthatóbbá is kell azt tenni. A mechanizmusba be kell emelni más szempontokat is, például a környezetvédelmet, a befogadó jelleget és a versenyképesség gondolatát is, de ez nem vezethet ahhoz, hogy túl bonyolítsuk az eljárást. Minél hatékonyabb, minél célra törőbb eljárást kell kialakítanunk, amely ugyanakkor költséghatékony is, és a jelenlegi szabályozást kell megpróbálni egyszerűsíteni. Azon kívül az, azt is szeretnénk elérni, hogyha az ajánlatkérő a szociális célokat, az energia megtakarítási célokat, innovációs célokat is figyelembe venne, illetve minél magasabb színvonalú közszolgáltatást tudna elérni az ajánlat tétele, különösen a közlekedés terén. Természetesen fontos tehát az egy egyszerűsítés, de azért van egy-két ellenvetésünk. Például nem veszi figyelembe a javaslat azt a helyzetet, amikor a ö, meghívásos tárgyalások ö, esete ö, forog fenn, illetve azt, hogy ezzel kapcsolatban néhány éven belül már legalább öt különböző módosítási javaslat érkezett. Azon kívül a pályázatban azt is nagyon világosan le kell írni, hogy interneten, illetve faxon keresztül meg lehet-e, be lehet -e küldeni a jelentkezést. Aztán azt sem tartom jónak, azt sem tartom jónak, hogy bizonyos szektorok prioritást élveznek, mások pedig nem. Nem aztán a jelenlegi javaslat nem támogatja megfelelőképpen a fogyatékkal élők, illetve a másféleképpen hátrányos helyzetben élők ügyét. Úgy tűnik, hogy túl sok EU-s pénzt használtunk fel. Például Lengyel, Lengyelországban rengeteg EU-s pénz folyik ilyen szempontból, és ennek ellenére mindig az úgy végződnek ezek a pályázatok, hogy a legolcsóbb ajánlatokat fogadják el. És ez ahhoz vezet, hogy, a, hogy nagyon sok vállalkozás tönkre megy, mert ez a bizonyos legolcsóbb ajánlat elfogadása egy nagyon rossz, negatív spirált indít be. Tehát nagyon fontos, hogy ne ez legyen az egyetlen követelmény, mert a jó nem, nem, nem jelenti feltétlenül azt, hogy, hogy, az, hogy az a legolcsóbb ajánlat. Meissner asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen a véleményt. Én is nagyon sok szempontból egyetértek, valóban nagyon fontos a belső piac jövője szempontjából a közbeszerződés, különösen az innováció szempontjából, illetve a KKV-k szempontjából, és teljesen igaza van nagyon sokban, amit itt elmondott, és nyilván, hogyha valamely, valamilyen jogszabályt átírunk, akkor az első feladatunk az az, hogy egyszerűsítsük. Nagyon fontos tehát az, hogy az végszavazásnál az legyen majd az eredmény, hogy minél egyszerűbb legyen a szöveg. Az elektronikus pályázatnak is minél nagyobb teret kell majd adnunk a jövőben, és az átláthatóság kérdése, az átláthatóság egyelőre nem megfelelő szintű, úgyhogy itt is nagyon fontos, hogy ezt e, e, e, erről gondoskodjunk, hiszen az is európai hozzáadott értéket képvisel. Az egyenlőben bánásmód, illetve a mm, e, jó minőségű szolgáltatás szintén ezekkel mind egyetértek amiben nem, egy, nem értek egyet az, hogy a legolcsóbb ajánlat kritériumát teljes mértékben töröljük. Természetesen nem mindig ez a legjobb, és természetesen fontos, hogy ne, legyen az, ne, ez, ne ez legyen az egyetlen követelmény, de azért teljes mértékben nem törölhetjük. Hiszen sokféle körülmény létezik, lehet, hogy száz országban olyan, ö, olyan ajánlatok is érkezhetnek, akár amely mondjuk legolcsóbb, de emellett, emellett a legmegfelelőbb ajánlat is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért ezt így nem kéne kimondani, hogy teljes mértékben vessük el a legolcsóbb ajánlat kérdését. Természetesen az fontos, hogy emellett a gazdaságilag legelőnyösebb és leginkább fenntartható ajánlat legyen, hiszen a fenntarthatóság mindig nagyon fontos, de mindezeket vegyük együtt figyelembe a körülkövetelmények kialakításánál. Természetesen a fenntarthatóság megtartása is fontos. Én úgy gondolom, hogy különböző kritériumok e, összességét, elegyét kell megtartanunk itt, nem zárhatunk ki semmit és természetesen reméljük, hogy mindezeket a szempontokat figyelembe veszi majd a megbízó, a megbízás, illetve az ajánlatok közötti döntés során. Aztán az akadálymentesség is nagyon fontos, az idősödés, idősödő társadalom szempontjából is, úgyhogy erre figyelni kell tehát ezt sem, ezt sem zárhatjuk ki a jövőben. A szubszidiaritás szempontjából azt mondanám, természetesen a szubszidiaritás minden téren fontos, itt is figyelembe kell venni, ezért a pályázatokat is ö, úgy kell alakítani, hogy ö, el kell dönteni, hogy ö, hol van lehetőség európai szinten kiírni ezeket a pályázatokat. Nyilván vannak olyan területek, ahol érdemes és, és logikus európai szintre emelni a pályázati kiírásokat, vannak olyanok, ahol meg nem. Tehát nagyon nagy részben egyetértek a vélemény megfogalmazójának szempontjából, ahol pedig nem, ott majd módosítókat fogok benyújtani. Köszönjük szépen, Perker úr. Äh, Köszönöm szépen. Alapvetően egyetértek a jelentéstevővel, és nagyon fontos az, hogy tényleg ne lehessen mindent pályázatot európai szinten kiírni, hiszen vannak olyan nemzeti hagyományok, amelyeket figyelembe kell venni, szempont, ebből a szempontból egyetértünk. A, a legjobb ajánlat, illetve a legolcsóbb ajánlat szempontjából az a legfontosabb, hogy a definíciót teljes mértékben egy, hiszen lehet, hogy a legolcsóbb ajánlat valóban a legjobb, akkor, hogyha minden körül követelménynek megfelel. Tehát egyszerűen egyértelművé kell tennünk, teljesen konkrét definíciót kell adnunk ezzel kapcsolatban, mégpedig ezzel kapcsolatban a kiírási kritériumokat kell annyira pontossá tenni, hogy az aztán teljesen egyértelmű legyen, hogy itt most a legolcsóbb vagy a legjobb ajánlatról van szó, illetve hogy ennek a kettőnek a kombinációja. Hiszen lehet, hogy a legolcsóbb ajánlat pontosan az, amelyik gazdaságilag is a legelőnyösebb. Az e- eljárás egyszerűsítését tartom ugyanakkor itt a legfontosabbnak, hiszen tudjuk, hogy a kis és középvállalkozások nagyon gyakran innovatívak, innovatívak optimális pályázatokat adnak be, de nem képesek arra, hogy ezt a hatalmas méretű adminisztrációt kövessék, amely a közbeszerzések során mindig problémát okoz. És éppen ezért van az, hogy nem, tudják, nem tudnak legjobb vagy legolcsóbb ajánlattal élni. Ezért fontos, hogy az eljárást annyira egyszerűsítsük és annyira világosá tegyük, hogy még a KKV-k is lépést tudjanak tartani, és képesek legyenek részt venni a közbeszerzési szerződésekben. Az akadálymentesítés gondolatát szintén teljes mértékben támogatom, hiszen ezek, ezen a területen folyt, folyamatosan fölmerülnek ilyen kérdések, hogy például a fogyatékkal élők tudják-e használni a pályaudvarokat, hogy a hogy, hogy a, hogy a buszközlekedéssel kapcsolatban vannak-e olyan akadályok, amelyeket a fogyatékkal élők nem tudnak leküzdeni, tehát nagyon fontos a jövőre, jövőben ilyen problémák már nem merüljenek fel. Ezeket a problémákat a jövőre nézve mindenképpen meg kell oldanunk. Nagyjából egészében támogatni tudjuk a jelentéstevő minden javaslatát. Köszönöm. Köszönjük Pirker úr, Bakker úr. Köszönöm szépen. Nekem is vannak észrevételeim a tervezettel kapcsolatban. Az nagyon fontos, hogy több átláthatóság, több rugalmasság legyen. Ugye minden cégre vonatkozik ez, akik részt vesznek a közbeszerzésben. Tehát egyre többen vesznek részt ebben a folyamatban. Másrészt azonban rövid ideje vagyok a parlamentben, de e, ezen idő alatt állandóan látjuk a, a az átláthatóság és rugalmasság kérdését. Sokszor egyébként visszájára fordul ez az egész dolog valóban. Tehát ténylegesen a valódi átláthatóság és a rugalmasság legyen a cél. A leg gazdaságosabb és a legfenntarthatóbb megoldást kell választanunk. Ugye nem csak az ár lehet az döntő tényező, fontos a fenntarthatósági kritérium, különösen a közbeszerzés területén. Nem tudom, hogy ezt a fajta definíciót a hatóságok hogyan használják majd fel a közbeszerzési folyamat Nyilván minden esetben különféle kritériumokra alapsz, alapul, tehát egyiket vagy másikat előtérbe helyezni, ez nem helyes. Mindenképpen szabványosított folyamatokról beszélünk, és ennek csak az egyik eleme az árkérdés. Bizonyos javaslatok alapján, amiket itt tettek, azt látom, hogy szó van a fenntarthatóságról, az, életciklus, cik, az életciklusról. Ezeket természetesen figyelembe kell venni a közbeszerzési folyamatban. De vannak egy úgynevezett nem tarifális jellegű akadályok, például a nemzeti hagyományok, határon átnyúló megfontolások. Maximálisan harmonizálni kell ennél fogva a közbeszerzési eh, eljárásokat. Ugye a nemzeti tradíciókról is szó van. Ez számomra egy kicsit úgy hangzik, mint hogyha az adott országa belül védenék a saját cégje, cégeiket. Úgyhogy itt is körültekintéssel kell eljárnunk, tartsuk meg az átláthatóság és a rugalmasság feltételeit. Úgyhogy így tudunk csak átlépni egy, egy újfajta közbeszerzési eljárás felé. A kormány részéről, a kormány oldaláról is szerintem ezt tudjuk majd használni. Köszönöm, Ájlasszony. Ájlasszony asszony. Köszönöm szépen, el. Köszönöm, elnök úr a Költségvetési Bizottságban voltam, elnézést, hogy kiesek, egy másik témát eh, tárgyaltunk. Lichtenberger asszony javaslatához szeretnék hozzászólni. Nagyon érdekes elemeket tartalmaz. Például, hogy tovább kell menni annál, ami a legalacsonyabb ár, mint az egyetlen kritérium, amit általában eh, látunk a közbeszerzéseknél. Figyelembe kell venni, hogy eh, más kritériumok is vannak, minőségi, szociális, fenntarthatósági feltételek, és ezek hozzáadott értéket jelentenek, és ezt nem fejezi ki feltétlenül a legalacsonyabb ár. Nagyon lényeges példákat láttunk erre az unión belül is, és azon kívül is olyan programokkal, amelyeket az Európai Unió indított, amikor nem az unión belül kapták ezeket a szerződéseket a szerződő felek, hanem például a kínai cégek lényeges közbeszerzési pályázatokat kaptak. Mauritániáról is beszélhetünk, erre pont volt alkalmam, hogy megtekintsek egy ilyen építkezést, ez egy koncesziós kikötőépítés volt. Pontosan az történt, hogy a legalacsonyabb árat választották, és nem vettek így figyelembe semmi mást, és ez katasztrofikus következményekkel járt. Ezért alapvető követelményeket azért figyelembe kell vennünk. Úgyhogy én ebben az értelemben ismeret, tudatában vagyok a szerződések feldarabolásával kapcsolatos problémának, például az infrastruktúra projektek esetében, és ez olyasmi, ami az ilyen szerződéseknél részben szokásos, bevett eljárás, És végül pedig, amit nagyon fontosnak tartok a szelfel kapcsolatosan, A bizottság a finanszírozási javaslatában a nagy projektekre vonatkozólag, infrastruktúra projektekre vonatkozólag három formulát állapított meg, amelyeknek az utolsója az közbeszerzésekkel kapcsolatos, és ez tartalmazza a finanszírozási képleteket, formulákat, és erre azt mondja, hogy nem feltétlenül csak a szállítási közlekedési projektekre vonatkozik, hanem a távközlésre is, és ez egy olyan lehetőség, amiről Lichtenberger asszony is beszél a javaslatában, vagyis, hogy egy kicsit tovább lépjünk a lehetőségek terén, vagyis, hogy létre jöhessen olyan finanszírozás, amely már európai szinten is érdekes lehet, nem csak nemzeti szinten. Lichtenberger asszony is beszél erről a jelentésében. Számára előnyösebb az, hogyha nemzeti szinten jelentkeznek ezek a források, de szerintem a belső piacra is hagyatkozhatunk ebben a tekintetben, és minden kritérium nak nyilván ezekben meg kell felelni. Ezek voltak azok a témák, amelyeket felszerettem volna vetni. Köszönöm, Kün úr. Köszönöm szépen. Egy megjegyzésem lenne csak egyetlen néhány megjegyzésem. Jó irányba megy a jelentés. Nagyon fontos, hogy Európában szabályozzuk ezt az építési megbízatások 90%-a a, az európai vállalatok bevonásával kerül, elkészítésre mindenféle szinten, és tényleg nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban a legelőnyösebb, legfenntarthatóbb megoldásokat használjuk. Ez a jövőre nézve nagyon fontos, és a leg legolcsóbb ajánlat kiválasztása nagyon gyakran nem helyes döntés. Ezért nagyon fontos, hogy valóban a legelő, gazdál, gazdaságilag legelőnyösebb és leginkább fenntartható ajánlat kiválasztására helyezzük itt is a hangsúlyt. Tudjuk, hogy a, nagyon sok olcsó ajánlat dömpinghez vezet, és ezért meg kell próbálnunk kizárni annak a lehetőségét, hogy a legolcsóbb ajánlat kiválasztásával kizárjuk a minőségi, de drágább megoldásokat. A azon kívül a befektetés mértékéhez mérve nyilván nem muszáj mindent európai szinten kiírni, meg határozhatjuk, hogy helyi, regionális, illetve európai szinten bizonyos összegen fölül, illetve alul írjunk-e ki pályázatokat. Cugiász. Köszönöm szépen, elnök úr. Meissner asszony koordinátorunk már említette az ALDE álláspontját, de én talán egy kicsit bővebben is szólhatnék az álláspontunkról. Egészen pontosan a szolgáltatásokra és áru, szolg- áru vonatkozó szerződések tekintetében a közlekedés postai szolgáltatások területén. Mondjuk azt, hogy a közlekedés és szállítási szolgáltatások, valamint a postai szolgáltatások, ezeket általában szabad piaci szempontból tekintjük, tehát a piacnak adjuk meg a kezdeményezés lehetőségét, de van egy másik megközelítés, és szerintem ebben a jelentésben ezt is meg kellene fontolni. Ezt egyébként már javasoltam az előadónak is, hogy egészítse ki a mondandóját ezzel a szemponttal. A szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésből kell kiindulni, ez legyen mindennek az alapja. És azután vannak olyan szempontok, amelyeket részletesebben meg kell vizsgálni. Például, ha valakinek van egy repülőtérre vonatkozó szerződése, ez nyilván a reptér tevékenységének szervezésére irányul, de hogyha ez már szolgáltatást von magával, amelyet közpénzekből finanszíroznak, akkor már sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak erre a szerződésre, hiszen közpénzek is felhasználásra kerülnek. És ebből a szempontból is meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Fel kell használni mindenkinek a szakértelmét, hogy a szerződés közpénzfelhasználási aspektusait is megvizsgáljuk rá, mert asszony. Also wir haben ja ein paar Erfahrungen gehabt, zum Beispiel hatten ja die Polen olyan tapasztalatokról beszélhetek, például egy autópályának a lengyelországi megépítéséről, amely a foci, világban, foci Európa-bajnokságra kész kellett, hogy legyen. Legolcsóbb ajánlatot választották, és nem lett kész az autópálya, úgyhogy itt pontosan a legolcsóbb leg, legolcsóbb ajánlat itt nagyon nagy kudarcot vallott, mert ugye a, a legolcsóbb az sajnos nem mindig a legjobb. Ezért nagyon fontos, hogy a különböző szinteken mindig átgondolják, hogy a legolcsóbb mennyiben legjobb, és felelősen kell ez, erről gondolkodni, nem pedig csak automatikusan mindig a legolcsóbbat választani. Okay, this list just keeps getting longer and longer. Úgy látszik, hogy egyre hosszabb a lista, kettővel kezdődött, és most már a végét sem látom, Ross úr Köszönöm szépen. Szeretném aláhúzni a kollégáim által mondottak szerint azt, hogy valóban az ár mennyire fontos, nem lehet egyszerűen azt elfogadni, hogy a legolcsóbb mindig a legjobb. Két aspektus szeretnék itt be hozni. Először is a kiírással kapcsolatban van egy sor dolog, az, hogy versenyeztetni kell a pályázatokat, és amikor aztán, és, és az is kérdés, hogy amikor határokon átnyúló pályázatokat írunk ki, akkor ott fontos a jogászokhoz fordulás, fontos a jogászok segítségének kikérése, hogy mindenképpen a jogszabályoknak megfelelően folyanak ezek a dolgok. A másik pedig az a rejtett protekcionizmus, amely nagyon sok országban létezik, hiszen előfordulhat az, hogy a követelmények között szerepel az, hogy csak akkor szolgáltathat az illető jelentkező, hogyha az, e, az országban elismer. Ehhez ugye diploma feltétel, aztán amikor megvan a diploma, akkor kiderül, hogy de a kamarának is része kell, hogy legyen, illetve tagja kell, hogy legyen az illető. Tehát ez a tendencia, hogy ilyen rejtett protekcionizmus létezik, ez sajnos néhány országban valóban túl erős, és ezért úgy gondolom, hogy ezzel mindenképpen harcolnunk kell. Nagyon fontos, hogy a holnap belső piacát így teremtsük meg. Aztán én is támogatom, hogy a helyi, illetve e, regionális e, szintű e, feladatok kiírásánál, pályázatok kiírásánál kicsit magasabbra emeljük a mércét, hogy ne legyen olyan hatalmas mértékű adminisztráció, hogy a KKV-k is hozzáférhessenek ezekhez a feladatokhoz. Köszönöm. Néhány észrevétel saját személyemben. Még mielőtt behívjuk a bizottságot, szerintem az átláthatósága a kulcskérdés Számos példát tudnék hozni erre Japánban. Mit a az Európai Unióban vásárolunk japán vonatokat, ugyanakkor vice ez nem igaz, nem tudjuk mi a vonatainkat ott eladni. Miért? Szerintem, hogyha ezt a vonalat követjük, akkor ne vásároljunk japán vonatokat, japán szerelvényeket. Komolyan, halálosan elegen van ebből, hogy mi európai gyártók kínlódunk, szenvedünk. Ugyanakkor Kína is ugyanaz. Ugye mi nem tudunk ajánlatot tenni a japán közbeszerzésekre. Ez helytelen, ennek véget kell vehetni. A másik dolog, ez a veszőparipám, a kedvencem, ugye e, illő tisztelete Franciaország iránt. Ugye Franciaországban láttunk már olyan, ö, olyan állami ö, tömegközlekedési járművet, amit nem ö, Franciaországban csináltak? Például egy nem francia vonatot, vagy egy nem francia ö, ö, járművet? Persze, legyen átláthatóság, de egyet értek a végső megalapítással, hogy nem mindig a legolcsóbb a legjobb nyilvánvaló, azt kell keresni, ami megéri az árát. Össze kell ezt kötnünk a termék minőségével. Nagyon sajnálatos, hogy az utóbbi időben általában csak a legalsó vonal számít. Nem az, hogy a közbeszerzés alapján mit szállítanak le. Szerintem itt is meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. A bizottság részéről Krakon úr, tehát akkor ön majd megmondja nekünk, hogy miért van az, hogy mi japánoktól tudunk importálni, de viszont eladni nem tudunk nekik vonatokat. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentést, köszönöm a véleményeket. Néhány megfontolással szeretném kezdeni, aztán majd a végén rátérek a kérdésekre, illetve megpróbálom válaszol, választ adni a kérdéseikre teljesen egyet értek, hogy nem a legolcsóbb ár, okvetlenül a legjobb a kiválasztás alapján, de a gyakorlatban legalábbis nagyon nehéznek tűnik, hogy teljesen figyelmen kívül hagyjuk ezt a megfontolást. Ezeket a bezerzéseket napi alapon szokták végrehajtani, de látjuk, eh, hogy eh, hogy ha nem ez a kiválasztási kritérium, akkor nagyon megnő az administratív teher. De legyen ez, tehát a minőség a, a vezérelv vagy kritérium, és a legolcsóbb ár pedig egy része legyen a tenderkírásnak. Nyilvánvaló, hogy a, a szerződő hatóságnak a jó menedzsmentjén múlik sok minden az, hogy fenntarthatóság. Nos, hát természetesen ez nagyszerű lenne, hogyha a tendereket a fenntarthatósági alapon ö, fogadnák el, azonban nagyon nehéznek tartjuk ezt a kritériumot. Hogyan lehet mérni? Szociális kritériumok alapján, vagy ö, milyen kritérium alapján? Úgyhogy itt számos bizonytalansági faktor van, nem könnyű mérni ezt. Ezt is figyelembe kell tehát vennünk. Ez, ezt mi ezért érezzük veszélyesnek, megértjük, hogy a szubszidiaritás is nagyon fontos a közbeszerzésnél, mert nemzeti szinten mások az eljárások, azonban a lehető legnagyobb mértékben harmonizálni akartuk a dolgokat, megőrizve az átláthatóság elvét. Ez ugyancsak problémákat okoz a napi gyakorlatban, hogy bevezessünk egy európai definíció kezdeményt. Szeretnénk jobban felnyitni, megnyitni a piacot a gazdasági szereplők számára. Jó lenne, hogyha minden országban egyfajta közös definíció alapján tudnának eljárni. Tehát európai szinten, ha ezt a definíciót nem harmonizáljuk valamilyen szinten, akkor sokkal nehezebb lesz a dolgunk, ugye hiszen ahány ház, annyi definíció, hány ország, annyi meghatározás. Harmonizálni szeretnénk ezeket a definíciókat. Egy apró észrevétel a postai szolgáltatással kapcsolatban, illetve a posta, illetve a közlekedési szabályozással kapcsolatban. Az irány elv azt mondja, hogy a postai szolgáltatásnál nincs szabályozása a közbeszerzéssel kapcsolatban. Igazából a postai szolgáltatáshoz még egyelőre nincs hozzáférés úgy éreztük, hogy ezért nincs ellentmondás az irányelv belefektetett tartalom, illetve a postai szolgáltatások között. A közlekedési szabályozás bizonyos konkrét közlekedés vagy szállítási módozatra vonatkozik. Ez a vonatkozó jogszabály erre az irányelvre is konkrét hivatkozásokat tartalmaz. Ez egy apró technikai észrevétel volt. Ami a japán vonatokat illeti. Nagyon fontos a kérdés, és hát persze értjük, hogy rögtön alapértelmezésben gondokat jelent. Van egy tárgyalás ezzel az ügyel kapcsolatban, amit párhuzamosan folytatnak le. Ez VTO szinten zajlik az Európai Unió, legalábbis az én meglátásom szerint más utat kezd járni. Az Európai Unió megnyitotta a piacát, és számos tagállam ugyanezt fogja tenni. Jelenleg a WTO tárgyalások szintjén kell elérni azt, hogy egyfajta egyenlő versenyfeltételek alakuljanak ki, ugye a különféle tagok az első fázisban nem ugyan onnan indították az érvelésüket. Tehát a gazdasági szereplők számára ugye lehetővé kell tenni, hogy hozzáférjenek a japán közbeszerzésekhez. És az Európai Unió esetében ugye a külső piacokhoz való hozzáférés az egy más megbeszélés témája. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Ja, einige Antworten. Néhány választ szeretnék adni a feltett kérdésekre, és aztán a többit aztán majd rábízom a tárgyalásokra, a módosítókról szóló tárgyalásokra. Nem arról van itt szó, hogy az árat, mint kritériumot abszolút kizárjuk, illetve töröljük a kritériumok listájából, hanem azt, hogy az, hogy az ár a legfontosabb kritérium legyen. Hiszen ez nem gazdasági jellegű feltétel lenne, hanem pontosan a szociális dömpinget támogatná, és utána generálna hatalmas költségeket, hiszen akkor az alvállalkozói szinten lenne hatalmas gond. Természetesen minden szinten, minden területen, minden pályázó szempontjából nagyon fontos, jelentős kritérium a legolcsóbb ár, de az nem lehet, hogy a legolcsóbb pályázó elvét kihasználva nagyon fontos minőségi feltételeket, feltételekről lemondjuk. Ezért mondom azt, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kell, hogy legyen itt a vezető vezérfonal, mert a jövő szempontjából aztán amúgy is ez lesz az erősebb, sokkal erősebb lesz, mint a legolcsóbb. És ugye vannak már az Európai Bíróságtól származó olyan ítéletek is, ahol például lehetővé tették azt, hogy a fair trade követelményét igenis be, kell, be lehet venni a pályázati kiírásból, amely, kiírásban, amennyiben ez nem diszkriminatív jellegű. És akkor erről tájékoztatni lehet a jelentkezőket. És ahogy Gross kolléga mondta, természetesen az a gyakorlat, hogy a, a kírók vannak olyan gyakorlatok, amelyek szerint a pályázati kiírás úgy készül el, hogy azok már, e, az már eleve konkrét pályázókat részesítsen előnybe. Természetesen ezt nem fogadhatjuk el. Nem lehet előre kizárni bizonyos jelentős, jele, jelentkezőket a pályázatból, de úgy meg lehet írni egy pályázati kiírást, hogy az valamiféle erőnybe részesítse a KKV-kat, vagy legalábbis megkönnyítse az ő dolgukat. És itt ugyanez vonatkozik a fenntarthatósági követelményekre is. A bizottságnak azt mondanám is ellen, elnézést, hogy ha egy kicsit határozott vagyok, de hogyha a, a, a legkisebb, legolcsóbb ajánlatot elfogadjuk, mint leggyakrabb és leggyakoribb ajánlatot, akkor nem tudjuk, akkor el, szükség lesz elfogadni ezt mindenféle szociális hátrányával együtt. Tehát nagyon fontos a kritériumok nagyon alapos, konkrét és pontos leírása, de ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy itt a megkülönböztetésmentességet aláhúzzuk. Nem lehet az egyszerűen, hogy bizonyos pályázókat előre kizárjunk a pályázat lehetőségéből. Ezt európai szinten mindenképpen erről gondoskodnunk kell európai szinten. Ugye most, amit elnök úr mondott itt, hogy Franciaországban vagy máshol a saját termékeiket részesítik előnyben. Igen, vannak ilyen kritériumok is, és ennek az az oka, hogy a pályázati kiírásokat úgy fogalmazzák meg, hogy nem mindenkinek van lehetősége kívülről pályázni, hát ezen változtatni kell. Aztán a az al vállalkozói feladatokra vonatkozólag is nagyon nehéz itt a szabályozás. Hogy tudjuk a felelősségi láncot úgy kialakítani, hogy az alvállalkozói KKV-k érdekét is figyelembe tudjuk venni, például akkor, hogyha a fővállalkozó problémákkal küzd, illetve hogy a felelősséget itt hogy kell elosztani. Na, a tárgyalások során is rengeteg problémába ütköztünk már, hiszen itt a felelősség kérdése nagyon bonyolult, a felelősség megállapítása nagyon bonyolult kérdés, ezt még tovább kell gondolnunk aztán a fenntarthatóság, illetve a különböző követelmények meghatározása. Ö, hogyha szám szerint akarjuk meghatározni, hogy ha szám szerint akarjuk meghatározni, hogy mi az a legolcsóbb, illetve mi az a nem legolcsóbb, illetve hogy milyen, milyen összegű szerződések alatt, milyen összeg, milyen összeg alatt vehes, vehetjük szempontul a legolcsóbb ajánlatot, illetve milyen összegek fölött nem. Hát ennek a számszerű meghatározása igen nehéz, európai szinten különösen. Én minden esetre nagyon nagy érdeklődéssel várom a vitát. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. E, július 18-a a módosítók leállításának a hatás, határideje. E, a 16, szeptember 16 az első fórum, e, a következő az, az pedig október, és várhatóan decemberben lesz plenárison előtt. 7-8 percnyi szünetet tartunk, mielőtt a miniszter úr ö, csatlakozik hozzánk. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, Éva, köszönöm a munkát. Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk egy eszmecsere, véleménycsere a ciprusi hírközlés és létesítményekért felelős miniszterrel. Miniszter úr, üdvözlöm az Európai Parlamentben. és kíváncsian hallgatjuk, hogy milyen mondani valója van a ciprusi elnökség programjával kapcsolatosan. Tudom, hogy informális tanácsülés lesz jövő héten. Valószínűleg ezen nem tudunk majd részt venni, de nagyon remélem, miniszter úr, hogy a, az önök által októberben rendezendő repülésügyi konferencián képviseltetni tudjuk magunkat tehát szeretném kimenteni magunkat a jövő heti találkozóval kapcsolatosan, és októberben pedig Ciprus gyönyörű szigetén remélem találkozni fogunk. Miniszter úr, öné a szó. Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az üdvözlő szavakat. Üdvözlöm a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság elnökét, illetve tagjait, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. Ez az egyik legfontosabb pillére az európai építménynek. a demokrácia intézményei és elvei ebben az intézményben kerülnek képviseletre a legvilágosabban, ezért örülök a lehetőségnek, hogy megjelenhettem itt a szakbizottság előtt, és elmondhatom, hogy a ciprusi elnökség mit tervez a közlekedési ágazatban, és kíváncsian várom az önök véleményét is. Csak a kölcsönös megértés, a párbeszéd, és a bizalom légköre segíthet minket hozzá ahhoz, hogy olyan szakpolitikákat és jogszabályokat készítsünk elő, amelyek szolgálják a céljainkat, vagyis hogy jobb Európát alkossunk, amely megfelel az állampolgárok jogos elvárásainak. Sokszor elhangzott már, hogy a közlekedés az az ágazat, amely az európai gazdaság gerincét alkotja, vagyis a fenntartható és életképes közlekedési szállítási rendszer modern kell, hogy legyen, megfelelő infrastruktúrával, hiszen ez alapvető jelentőségű az európai vállalkozások szempontjából, illetve az állampolgárok mobilitási igényeinek kielégítése szempontjából hozzájárul az európai gazdaság növekedési kapacitásához a további növekedés, illetve a transeurópai hálózatok további integrációja fontos prioritás számunkra. Ezek a hálózatok lényegesen hozzájárulhatnak a társadalmi területi és gazdasági kohéziójához az Európai Unió régióinak. Ebben az összefüggésben tárgyalások folynak a Connecting Europe eszközzel kapcsolatosan, és ezek a tárgyalások számunkra prioritást jelentenek. Múlt héten Strasbourgban az Európai Unió plenáris ülésén, az Európai Parlament plenáris ülésén az Európai Bizottság kifejtette véleményét csak úgy, mint a ciprusi elnökség ebben a tekintetben, és egy közös állásfoglalásban kötelezettséget vállaltunk az együttműködésre a ciprusi elnökség időszaka alatt, hogy elfogadjunk egy ambiciózus, több éves pénzügyi keretet, amely a növekedést és a foglalkoztatást szolgálja. A Connecting Europe eszköz nagyon fontos pillére ennek a több éves költségvetési keretnek, és így nem lehet kivételként kezelni. Együttműködünk tehát az Európai Parlamenttel, és ezt szeretnénk minél konstruktívabbá tenni ezt az együttműködést, hogy olyan feltételek jöjjenek létre, amelyek alapján megállapodásra tudunk jutni, figyelembe véve a pénzügyi keret minden paraméterét, minden adottságát. Felül kívánjuk vizsgálni azokat az iránymutatásokat, amelyek a transeurópai közlekedési hálózatra vonatkoznak. Ezek alapvető részei a Connecting Europe eszköznek. Reméljük hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a közlekedési ágazat új kihívásaival is meg tudjunk küzdeni, illetve a Europe 2020, Európa 2020-as stratégiát is teljesíteni tudjuk. Ebben az összefüggésben különös figyelmet fogunk szentelni annak, hogy a közlekedési rendszerek összekapcsolása a leghatékonyabb módon megtörténjen. Hatékony, fenntartható megoldásokra van szükség az állampolgárok számára, és az európai közlekedési ágazat számára is. Ezzel a jogszabályalkotási javaslattal kapcsolatosan a tanács a Dán elnökség alatt elfogadott egy általános megközelítést. Ez a megközelítés arról tanúskodik, illetve ez az esemény arról tanúskodik, hogy a tagállamok félretették a kizárólag nemzeti megfontolásokon alapuló megközelítésüket, és előtérbe helyezték az európai hozzáadott értéket, amelyet a hatékony és jól működő európai közlekedési hálózat jelent. Készen állunk arra, hogy a szakbizottsággal szorosan együttműködjünk, hozzájárulva a megállapodás létrejöttéhez. Az új és innovatív technológiák szerepe és alapvető jelentőségű. Központi szerepet játszik ez a közlekedési szakpolitika formálásában, illetve az európai digitális agenda véghezvitelében, és a ciprusi elnökség a korábbi informális, illetve a július 16-17-i nikoziai informális tanácsülésen hangsúlyozni fogja a digitális technológia szerepét a fenntartható fejlődésben a közlekedés területén. Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk rámutatni arra, hogy az Európai Unió két központi szakpolitikáját össze kell szorosan kötni a digitális napirendet és az Európai Unió közlekedési politikáját. A megbeszélés egyik legfontosabb célja, hogy a korábban említett szakpolitikákat összekapcsoljuk kihasználva a közszférában rendelkezésre álló információkat, illetve intelligens közlekedési rendszereket minden közlekedési ágazatban. Ha ebben sikeresek leszünk, akkor hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy intermodális közlekedési rendszereket hozzunk létre, hiszen ez a megfelelő keret arra, hogy az úgynevezett e-tervezés, elektronikus tervezés korszakát megkezdjük, vagyis hogy hatékonyabban tudják az érdekeltek megtervezni az útvonalakat. Ennek az a találkozónak az eredményeit az ITS világkonferencián fogjuk bemutatni jövő októberben Ausztriában. Ez az intelligens közlekedési rendszerekkel foglalkozik az Európai Bizottság két alelnöke, Sim Kallas és Nili Cruz jelen lesznek a konferencián. Ők foglalkoznak a közlekedés és a digitális napirend kérdéseivel. Meghívtuk ezen felül a TRAN és ITRE szakbizottságok elnökét is. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament képviselete ezen a konferencián szükséges, és reméljük, hogy megtisztelnek minket a jelenlétükkel. Ami a szárazföldi közlekedést illeti, az elnökségünk sok erőfeszítést tesz, hogy a hatályos szabályokat érvényesítse a tahográfokkal kapcsolatosan, mert ezzel megbízhatóbbak lesznek a rendszereink, fokozza a közúti biztonságot, fel tudunk lépni a csalások és a túlzott bürokrácia ellen. Készen állunk arra, hogy politikai megállapodáson dolgozzunk, az októberi tanácsülésre tervezzük ezt, és az önök szakbizottságával való kapcsolattartásban szeretnénk megfelelő feltételeket teremteni az Európai Parlamenttel való megállapodáshoz. Az új jogszabályokotási kezdeményezés az MOT-vel kapcsolatosan a vontatós tergépjárművek összefüggésében. Ebben reménykedünk, hogy a bizottság kollégiuma nem sokára döntést hoz. Minden esetre mi ezt nagyon fontos kérdésnek tartjuk. A Eurofin szakbizottságtól kapott információk alapján ezek a javaslatok a közúti biztonságot javítani fogják, illetve a környezetvédelem előmozdítására is alkalmasak, és technikai szempontból biztonságosabbá teszik az európai utakat. Ezekkel a javaslatokkal kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy az októberi tanácsülésre elkészül az előrehaladási jelentésünk, és egy általános megközelítést vagy az egyik, vagy akár mind a kettő javaslata kapcsolatosan a decemberi tanács elé tudunk terjeszteni. Emellett különös figyelmet fordítunk a közúti biztonságra, és megpróbálunk megoldást találni arra, hogy a fiatalok számára a közúti biztonságot fokozzuk. Ciprus szervezi a negyedik közúti biztonsági napot július 25-én. Ez egy ciprusi elnökségi kezdeményezés, és elsősorban a fiatalokkal fogunk foglalkozni. Ifjúsági szervezeteket hívunk meg erre a szemináriumra a tagállamokból, az Európai Uniós tagállamokból, illetve a szomszédos országokból, illetve az illetékes tagállami hatóságok képviselőit is meghívjuk. Az a célunk, hogy a fiatalok velünk együtt alakíthassák az Európai Unió szakpolitikáit, intézkedéseit, amelyek javítják a közúti biztonságot és csökkentik a halálozási arányokat, hiszen sajnálatos módon át elsősorban a fiatalok a közúti balesetek áldozatai. Ami a vasúti hálózatokat illeti, a ciprusi elnökség nagyon lényegesnek tartja ezt az ágazatot, abban, hogy az Európai Unió közlekedési szakpolitikája hogyan alakul. Ezzel kapcsolatosan a tanács részéről, és különösen a korábbi Dán elnökség nevében is szeretnénk köszönetet mondani az Európai Parlamentnek konstruktivitásáért, és azért, hogy rugalmas volt az első jogszabályalkotási csomag újra megfogalmazásában, amelyen tovább dolgozik majd a ciprusi elnökség. A negyedik csomagot az Európai Bizottság a közeljövőben előterjeszti, és a tanács fogja első eszmecserében ezt tárgyalni. Ami a tengeri közlekedést illeti, elsősorban a tengerészek munka és életkörülményével foglalkozunk majd. Szeretnénk, hogyha a munkaerő biztonságosabb lenne, és felelősségteljesebb is, de azt is szeretnénk nyilván, hogyha a társadalmilag nagyobb felelősséget vállalna a hajózási iparág, ezért különösen figyelembe vesszük majd azt, hogy az a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tengerészeti megállapodását hogyan alkalmazzuk az európai jogban, illetve a kikötői és a hajókat indító országoknak az együttműködésre fogunk központosítani, illetve új irányelv javaslat születik majd az a hajókat indító országok felelősségéről is. Reméljük, hogy előrehaladást tudunk itt elérni, és októberben egy általános megközelítést el tudunk fogadni. Az önök szakbizottságával és a foglalkoztatási szociális szakbizottsággal is szoros együttműködésben kívánunk működni, hogy megfelelő feltételek jöjjenek létre a mielőbbi megállapodáshoz. Mindemellett a ciprusi elnökség célja az is, hogy részleges, általános megközelítést vagy egy előrehaladási jelentést készítsen azzal a tervezettel kapcsolatosan, amely az EMSZA több éves finanszírozásáról szól. Ez az Európai Tengeri Biztonsági Ügynökség olyan intézkedések finanszírozásáról van itt szó, amelyek a tengeri szennyezéssel foglalkoznak, és ezeket várhatóan ősszel nyújtjuk be az Európai Bizottság elé. Ezen a ponton szeretnék hivatkozni egy stratégiai kezdeményezésre, amelyet a ciprusi elnökség egy nagyon fontos kérdéssel kapcsolatosan indított, ez az önök szakbizottsága számára is nagyon lényeges. Megpróbálunk új lendületet adni az integrált tengeri szakpolitikának. Ciprus nem csak tengeri ország, nem csak hajós nemzet, hanem szigetország is, és ezért számunkra nagyon lényegesek a tengeri tevékenységek, valamint a fenntartható fejlődés, ezeket szeretnénk előmozdítani. Nagyon fontos, hogy stratégiai megközelítést alakítsunk ki a tengerészeti kérdésekben, illetve az Európai Unió tengerparti térségeinek az érdekeit is szeretnénk képviselni. Az integrált tengeri politika az Európai Unió számára nagyon fontos eszköz lehet a fenntartható fejlődés szempontjából, a gazdasági felendülés szempontjából és a kohézió szempontjából is hozzájárulva az Európa 2020-as stratégia céljainak megvalósításához. Az integrált tengeri politika része a stratégiai prioritásoknak, amelyeket a ciprusi elnökség maga elé tűzött. Informális miniszteri konferencia lesz Nikóziában 2012. október 8-án. Ezen jelen lesz majd a Ciprusi Köztársaság elnöke, az Európai Bizottság elnöke José Manuel Barroso, és Maria Vanaki biztos. A konferencia célja, hogy újraindítsa az Európai Unió integrált tengeri politikájával kapcsolatos vitát. Megpróbáljuk, megpróbálunk elfogadni egy politikai nyilatkozatot, állásfoglalást, amely a kiindulási pont lesz a jövőben az intézkedések tervezésére nézve, amelyek ezt az igen innovatív szakpolitikát hivatottak támogatni. A ciprusi elnökség célja, hogy a miniszteri konferenciára meghívja az Európai Parlament képviselőit is, hiszen az önök állásfoglalásai, ajánlásai véleményünk szerint nagyon hasznosak lesznek, és nagyon lényegesek is a politika formálásában és ennek a kezdeményezésnek a végrehajtásában. Nézzük most a légi közlekedési ágazatot. Szeretnénk teljes mértékben végrehajtani a funkcionális légiközlekedési dobozoknak, az úgynevezett fáboknak az kezdeményezését. Ez nagyon fontos kérdés a ciprusi elnökség számára az egységes európai légtér végrehajtásában. Ezek az úgynevezett légtéri blokkok. Lesz egy légiközlekedési csúcs találkozó is, mégpedig október 11-én, 12-én. Szoros együttműködésben szervezzük ezt az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal katalizátor szerepet szeretnénk betölteni ebben az erőfeszítésben, hogy teljes körben végre tudjuk hajtani az úgynevezett fabokra vonatkozó elképzeléseket, és hogy a légi közlekedés hatékonyabbá váljon, meg tudjon birkozni a légi közlekedés fokozódott forgalmával. Ez nagyon lényeges paraméter az európai légiközlekedési politikában. Az elnökség igyekszik előrelépést elérni az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások terén, ami a légi a repülőterekre vonatkozó jogszabályalkotási csomagot illeti, a repülőterek működésére vonatkozó jogszabálycsomag ez, a zajcsökkentésre, illetve a kapacitás jobb kihasználására vonatkoznak a javaslatok. A légiközlekedés területén az elnökség az Európai Bizottság közleménye alapján megkísérel tanácsi következtetéseket elfogadni a külső légiközlekedési politikára vonatkozólag. Ez majd a későbbiekben kerül sorra, de minden erőfeszítést megteszünk, hogy sikeresen záruljanak ezek a jogalkotási tárgyalások, vagy hogy legalább megfelelő előrelépést sikerüljön elérni. A cél elérésének előfeltétele nyilván a kölcsönös együttműködés az Európai Bizottság, a tagállamok között, illetve az Európai Parlament között. Elnök úr és kedves képviselő, hölgyek és urak! Ciprus a tanácsi elnökséget most először látja el. Ez óriási kihívás számunkra, és teljes mértékben tudatában vagyunk a nehézségeknek, a felelősségnek, amely ezzel jár, igyekszünk átláthatóan, szerényen és körültekintően dolgozni, objektív módon, hiszen szeretnénk ezzel a kis hozzájárulással is segíteni ezeket az erőfeszítéseket, amelyeket azért teszünk, hogy Európát jobbá tegyük. Reméljük, hogy a ciprusi elnökség megfelelően tud együttműködni az Európai Parlamenttel, és sikerül majd rendeznünk minden esetleges nézeteltérést, el tudjuk érni közös, ambiciózus céljainkat, az innováció, a fenntartható fejlődés előmozdítását az Európai Unió közlekedési politikájában. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathattam önöknek a ciprus elnökség céljait, prioritásait. Én nem csak jó előadó vagyok, hanem jó hallgató is, úgyhogy kíváncsian várom a kérdéseiket, véleményüket és lehetőségem szerint szívesen válaszolok is. Köszönöm. Köszönjük szépen, miniszter úr. Köszönjük ezeket a bevezető szavakat. Most akkor először a koordinátorokhoz fordulok. szakosz, Stika úr. Hogyha további felszólaló van, kérem jelezzék először, tehát a néppárt Grossur. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen eh, miniszter úrnak ezt a bevezető előadást. Természetesen sok sikert kívánunk önöknek a programok végrehajtásához, és különösen hatékonyságot. Tudjuk, hogy a kis országok általában a fontos dossziékban nagyon hatékonyan szoktak dolgozni, de támogatásra van természetesen szükségük. Szerint először is szeretnék a légtérblokkokról beszélni. A légtérblokkok a legfontosabb kérdés a mi szakbizottságunkon belül minden elnökség felé de ezek rendkívül fontosak gazdasági szempontból is, környezetvédelmi és biztonsági szempontból egy Úgyhogy feltenném a kérdést, hogy miért van olyan sok ország, amely egyszerűen nem képes végrehajtani az ezzel kapcsolatos rendelkezésüket. Ö, ö, és ugye a, lehet, hogy arról van szó, hogy a jogalkotási folyamat során ez a sok ellentét, ami a három intézmény között van, illetve volt, már megmutatta az, akkor is az ellenvetéseket. Tehát alá kell húzni kollégái felé, miniszter úr, hogy ennek a megvalósítása rendkívül fontos. 2012. decemberre kell minden országnak végrehajtani a rendelkezéseket. El tudom képzelni tehát, hogy már a következő találkozónkon beszámol majd nekünk miniszter úr arról, hogy a dosszié éppen hogy áll. Elmondta, hogy nagyon érdekes az önök előtt álló időszak, például az úti, közúti közlekedéssel kapcsolatos tahográfok kérdése és az ezzel kapcsolatos jogszabály. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy integrált politikát alakítsunk ki, amely szociális szempontokat is magába foglal. A parlament ugyanis pontosan ezen dolgozik, nem csak a műszaki, hanem a szociális elemeket is megpróbálja belefoglalni. Önnel, illetve a tanácssal meg kell beszélni ezeket, hiszen nem csak arról van szó, hogy jobb legyen, az a közúti közlekedés a jövőben, hanem arról is, hogy az európai szintű közúti közlekedés jobban megfeleljen a szociális követelményeknek. És itt bizony a biztonságnak is nagyon fontos szerepe van. Koch kollégámmal együtt az elkövetkezendő hónapokban dolgozunk majd ezen a dosszién, és konkrét lépéseket várunk el a tanácstól, megismételjük azt, hogy a tanács kell, hogy gondoskodjon arról, hogy a közúti balesetekben elhalálozott emberek számát csökkentsék, és ez, ehhez egyszerűen konkrét lépésekre van szükség. A parlament minden támogatást meg fog önöknek ehhez adni. Aztán egy nagyon nagy dosszié, amelyen szintén már hónapok óta dolgozunk a a transz-európai hálózatok kidolgozása, illetve finanszírozása, és ami ezzel még kapcsolatos. Egyszerűen azt a kérdést tenném fel, hogy a ezt a koncepciót úgy fogják-e majd tovább vinni, ahogy a bizottság javasolja, és ahogy azt a parlament az első véleménycsere során javasolta. És a második kérdésem pedig az, hogy a finanszírozás, és itt legelsősorban a Connecting Europe eszköz nagyon érdekes számunkra, hogy a finanszírozást a jelenlegi javasolt összegekkel kívánják-e majd továbbvinni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Négy perc jót a koordinátorokra. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, köszönöm ezeket a bevezető szavakat. Nagyon érdekes témákat vetett fel, nagyon érdekes dossziék vannak előttünk jelenleg. Ugye ezeknek a témáknak legalábbis jogalkotási szempontból még hosszú útja van, úgy gondoljuk, hogy másoknál viszont éppen a végrehajtás szakasza következett el, többek között az egységes európai égbolt, illetve a funkcionális légiközlekedési blokkok, amelyek évvégéig működőképessé kell, hogy váljanak. Tudjuk, hogy Európa egy, egyes részein belül más és más jelenti a legnagyobb kihívást. E, mindenképpen szeretnénk, hogyha a tanácsban előre tudnánk lépni, mert e, ugye vannak e, előnyei az Egyesült Európai Légtérnek, vagy Egységes Légtérnek az utasok és a környezet szempontjából. Amennyiben azonban nem tartjuk a határidőt, E, akkor nem lesz más választásunk, mint kötelező hatályú e, megállapodásokat kötni. E, e tekintetben szeretnék öntől részleteket hallani. A jogalkotás területén előttünk áll a légiközlekedési csömeg, mi a magunk részéről végezzük a munkánkat ezen az anyagon, remélem, hogy majd összeülhetünk és megvizsgálhatjuk. Aztán a tahográf kérdése e, elsőre technikai kérdésnek tűnik, de valójában egy olyan projekt ez, amely az egész közúti e, szállítási szektornak, e, közlekedési szektornak nagyon fontos, hiszen célja az, hogy javítani lehessen az ellenőrzést. Ezt szociálisan is elfogadható és tisztességes verseny elősegítése érdekében szeretnénk fejleszteni. Nem akarjuk, hogy csalók legyenek, akik tisztességtelen versenyt generálnak. Aztán a TEN-T, a európai új közlekedési hálózat, ennek az előzetes tervezése folyik. Várjuk, hogy ez finanszírozási támogatást kapjon, szeretnénk tudni ennek a méretét. Azt kérdezem öntől, hogy e téma vonatkozásában mennyit beszélt kollégáival erről, különös tekintettel a finanszírozási vonatkozásokra? Egy új európai közlekedési infrastruktúra hálózatot akarunk tervezni, de a megfelelő anyagi háttér nélkül ennek a megvalósítása nem reális. Úgyhogy szeretnénk tudni, hogy az adott finanszírozási alapokon belül mennyi pénz áll rendelkezésre. Úgyhogy ez a közlekedési költségvetésre általánosságban is vonatkozik. De reméljük, hogy a tanács részéről megfelelő pénz érkezik. Ami a tengeri szállítást illeti, illetve a tengeri hatóságokat illeti, itt a munka befejeződött, úgy tervezzük, hogy november során ezt formálisan is véglegesítjük, és utána az EFSA-ra megy tovább a dolog. Ennyit szerettem volna mondani. Végezetül pedig azt mondom, hogy mindenképpen együtt akarunk működni önökkel, és várjuk a lehetőséget. Meister asszony a liberálisok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen miniszterelnöknek, hogy eljött és el, bemutatta a ciprusi elnökség terveit. Szeretném elmondani, hogy bizakodom a ciprusi elnökségben, a frakcióval voltam egy kis delegációval Cipruson, és nagyon tetszett. Remélem, hogy minden, amit el megígért, ezt be is tudja majd tartani. Először is a ö, több éves pénzügyi keret, illetve a Connecting Europe ö, jelentőségét szeretném aláhúzni. Ö, örülök, hogy számukra is nagy, szám, önök számára is nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a bizottság javaslatát támogassuk ezzel kapcsolatban, hiszen nem csak szavakkal, útmutatásokkal kell, hogy éljünk, hanem fontos, hogy az ezekhez szükséges finanszírozást is megteremtsük. Ezért frakcióm nevében megkérem, hogy ne engedje, hogy bizonyos országok kényszerítsék, hogy ezt a pénzösszeget csökkentsék. Jelenleg és az előkövetkezendő években a projekt kötvényekkel kapcsolatos kísérleti projekt folyik. Nagyon fontos, hogy a mi oldalunkról, a bizottság és a tanács oldaláról is biztosítsák azt, hogy ezek a projektek minél hasznosabbak, minél gyümölcsözőbbek legyenek, és hogy ezekre a több éves pénzügyi keretből is minél több pénzt tudjunk biztosítani. Az innovációt is említette, a közlekedés szempontjából is fontos ez intelligens közlekedési, közlekedés ellenőrző rendszerek, amelyek a közúti bizon, biztonságot is növelnék, illetve a környezet terhelést is csökkenteni. A digitális tahográfról is beszélt, ez eh, a, teher, a teherszállításon belüli olyan újítás, amelyre nagyon nagy szükségünk van itt a KKV-k helyzetét kell megpróbálnunk egy kicsit megkönnyíteni, tehát ezzel kapcsolatban a súlykorlátok, illetve a súlyhatárok csökkentése talán a fontos számunkra, és az, hogy ne engedjék meg a tagállamok, hogy az önálló vállalkozók kibújhassanak ezzel a kötelezettség arról. Az európai szabályozás nagyon fontos a közlekedési területen, és nagyon fontos, hogy a az Európai Egységes Égbolt megvalósuljon, hogy ezzel kapcsolatban is minden, minden ország megpróbálja közel, közelíteni az álláspontját. És az utolsó megjegyzésem, amely számomra is fontos, önök számára is fontos, a tengerbiztonság nagyon jól említette, hogy a tengeri foglalkozások vonzó erejét meg kell próbálnunk növelni, illetve a tenger szennyezéssel kapcsolatos intézkedéseket is próbáljuk meg az asztalra tenni. Az utolsó megjegyzésem pedig örülök neki, hogy az integrált tengerpolitika az önök elnökségének fontos. Én ezzel kapcsolatban írtam egy jelentést, és meg vagyok róla győződve, hogy a jövőre nézve rendkívül fontos ez a feladat is. Ugyanis minél kevesebb, minél jobban tudjuk kímélni a környezeti eh, erőforrásokat, annál jobb állapotban tudjuk továbbadni a tengert az elkövetkezendő generációknak. A parlament támogatásával számolhat, uram. Köszönöm. Kramer Köszönöm szépen, én is köszönöm az előadást, és a zöldek nevében is minden jót és sok sikert kívánok az önök első elnökségéhez. Ez egy különleges feladat, és szívesen működünk önökkel együtt. Transzeurópai hálózatok, a, a közlekedési, vasút közlekedési hálózat már eléggé régen létezik, de úgymond a rongyszőnyekben rendkívül sok lyuk található, és ezeket meg kellene, ki kellene stoppolni valahogy hogy gondolják ennek a finanszírozását? Biztosítanak-e határokon átnyúló projekteket és ezek finanszírozását annak érdekében, hogy a vasúthálózat hiányosságait felszámolhassuk, hiszen tudjuk, hogy egy sor feladat van nálunk Németországban is, amelyhez egyszerűen nincs meg a megfelelő finanszírozás. Tehát határokon átnyúló finanszírozás, nagymértékű finanszírozásra van szükség út, közúti biztonság, különösen a fiatalok körében rengeteg a baleset, a Koch jelentésben pontosan erről volt szó, és a parlament is nagy többséggel szavazta meg azt, hogy a lakóterületeken 30 km per órás legyen a, a megengedett legnagyobb sebesség, hiszen a, ezzel a sebességgel csak 5% az esély arra, hogy egy baleset halálos kimenetellel végződik. Mi a véleménye erről? Be kellene vezetni a, lak, a lakóterületeken Aur, Európá szerte a 30 kilométeres sebességkorlátozást. Most a vasúti csomag a parlamentben itt van, nem tudom, hogy mennyire tudunk majd előre haladni, eléggé két, sok kétségem van e felől, hogy az önök elnöksége alatt mi tud, milyen erőrelépést tudunk elérni, de hát bizakodónak kell lennünk. Tengeri közlekedés ezzel kapcsolatban a foglalkoztatottak munkakörülménye nagyon fontos, fontos a tenger biztonság, és örülünk neki, hogy önök ezt fontosnak tartják, viszont a kibocsátás, a hajók szennyezése, nem jelent meg az önök jelentés, illetve az önök tervei között. Ugye a hajózás alapvetően környezetbarát, de azt tudjuk, hogy a hajók rendkívül mértékben szennyezőek, ezért nagyon fontos, hogy a hajókra vonatkozóan is a kibocsátási határokkal foglalkozzunk. A légi közlekedés volumene növekszik, ezt ön is mondta. Tegnap volt egy ezzel kapcsolatos vita, 30 millió euróba, e, eurót takarítanának meg az európai állampolgárok akkor, hogyha a kerozénra nem lennének, kerozénra lennének kivetett adók. Ezért megkérdezném, hogy a légi közlekedéssel kapcsolatban kíván-e tisztességesebb körülményeket teremteni Európa szinten, és kíván-e jobb környezetvédelmi körülményeket teremteni, vagy hagyná, hogy a jelenlegi helyzet folytatódjon tovább, és hogy egyesek rengeteget nyerhessenek a légi közlekedésen. Még egyszer sok sikert kívánok első elnökségükhöz. Köszönöm a szót. Köszönöm, szépen. Poszteriszio asszony az utolsó koordinátor. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Tulajdonképpen nagyon röviddel az elnökség átvétele után látogatott meg bennünket. Üdvözölöm az ön által tett észrevételeket, és valóban nagyon jó, jól határozta meg az egyes területek kiemelt eh, eh, témáit. Ciprus is egy szigetország, én magam is egy szigetországból érkezem, igaz, hogy picit az nagyobb, de nagyon fontos a kereskedelem szempontjából, illetve a turizmus szempontjából is, hogy megfelelően össze legyünk kötve. Ez például a tengerészeti szektor különös súlyát veti fel. Az IMCO, illetve a mi szakbizottságunk elnöksége részéről fontos, hogy egy új konferencia szerveződik az intelligens kommunikáció, illetve közlekedési rendszerekkel kapcsolatban. Tehát, ahogy mondják, már sietve halad előre, és ezt örömmel konstatáljuk. A tengerészeti szektorral kapcsolatban üdvözlöm az észrevételeit, némi fenntartásom van a foglalkoztatási szakbizottság megállapításaival ellentétben nem tudom, hogy mennyi munkahely teremtődik majd, de mindenképpen fontos, hogy bármilyen ágazatban is dolgozzanak az emberek. Joguk van, és szükségük van a megfelelő munkakörülményekre. Nem szeretnénk azonban az európai szinten elveszíteni megrendeléseket a hajózás területén. Tehát nyilván mindenki számára a legjobb körülményeket kell biztosítanunk. Biztos vagyok benne, hogy a tengerészeti konferencián érdemi és jó beszélgetések lesznek majd. A szolfával kapcsolatos egy megállapodása kapcsolatban szerintem még nem érkeztünk el a viták végére. Észak Európával, a skandináv országokkal kapcsolatban továbbra is nyitott kérdések vannak. A repülési szektorral kapcsolatban két fő kérdés van. A légiközlekedési csomaggal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy igen, előre lépünk, most a résidők, valamint a zaj kérdéseivel foglalkozunk. A magunk szempontjából nem sok változtatni valót láttunk ezen a területen. E, az átláthatóság természetesen fokozandó, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a világ többi szereplőivel versenyben állunk. Végezetül pedig, elnök úr, az egységes európai égbolttal kapcsolatos. Ma e, átnéztük ezt a jelentést, beszéltünk a raportőrrel, ennek a dolognak az egyik része a FAB, a légi közlekedési blokkok kérdése. Vannak tagállamok, akik nem, nem teljesítik a vállalásaikat. A, az összes tagállam elkötelezte magát az egységes európai égbolt mellett tíz évvel ezelőtt, de eh, ugye itt eh, szó van nem csak a fabokról, hanem Szézárról is, a közös vállalkozásról. Eh, nyilvánvaló, hogy a technológiát majd el tudjuk adni a jövőben. Itt globális versenyről van szó, amelynek célja az, hogy a legvégén az utasnak legyen haszna a fejlődésből. Úgyhogy örülnék, hogyha ezeket a témákat megbeszélnék a magas szintű csúcs találkozón októberben. A, amikor a jelentésemet készítettem, akkor az ágazat valamennyi részvevője támogatta, támogatott, illetve ma reggel kollégáimtól is megkaptam minden támogatást. Úgyhogy miniszter úr, megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy az önök terveit támogassuk. Köszönöm szépen, most hatan szeretnének felszólalni, mindenki két percet kap. Nagyon sigorú leszek, de így akkor a miniszter úr is tud 15 percben válaszolni. Két percben tehát Kok úr először. Köszönöm szépen, miniszter úr, javaslatait. Én a közúti közlekedésről beszélnék. Örülök neki, hogy az önök elnöksége végre fontosnak tartja ezt. Ez korábban nem volt így semmiféle elnökség eh, körében. Tavaly a parlament konkrét javaslatokat is beterjesztett ezzel kavaslatban, ezzel kapcsolatban. Azon kívül azt, annak is örülök, hogy a fiatalok szempontjából próbálja megközelíteni az közötti biztonságot, hiszen ez a legérzékenyebb, legkiszolgáltatottabb csoport. A tahográfokról. Nyilván a közlekedési baleseteket nem tudjuk teljes mértékben elkerülni, de nagyon fontos szerepe van a tahográfoknak. Az IMKON belül már egy jelentést is írtak elő erről, és nagyon fontos, hogy a közlekedési miniszterek, az autógyártók és a teherszállítók is együttműködjenek. Kérem, hogy ezt a dossziét is segítse működőképessé tenni. Köszönöm szépen, Tika asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, nagyon örülök, hogy a digitális tahográfról szóló téma az egyik prioritása az elnökségüknek. Holnap lesz az első megbeszélése az árnyék előadók csoportjának a ciprusi elnöksége. A kérdésem, milyen ütemezést képzeltek el már ami a digitális tahográfra vonatkozó témát életi Köszönöm szépen Gomucákos úr, Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm, miniszter úr, köszönöm szépen ezt az átfogó bemutatását az ambiciózus elnökségi programnak. Van egy általános vélekedésem. Nagyon örülök, hogy az európai ideálok is inspirálják a görög elnökséget, és az európai hozzáadott értéket keresik, nem pedig szorosan a nemzeti érdekeket próbálják érvényesíteni. Úgy gondolom, hogy ez kiváló elképzelés, és annak is örülök, hogy megpróbálnak a TEN hálózatokkal foglalkozni a jövőben, ez az egyik legfontosabb és legambiciózusabb projektje Európának a következő tíz évre nézve, ennek én vagyok az előadója. Az iránymutatások ebben a témában szorosan kapcsolódnak a finanszírozáshoz, amely az új eszközön keresztül érkezik majd, de ez pedig kapcsolódik azokhoz a tárgyalásokhoz, amelyek az MFF-fel foglalkoznak és a költségvetéssel. az ön kollégái a kormányban, amikor a költségvetésről tárgyalnak, kérem, hogy ezzel kiemelten foglalkozzanak, vagyis a transeurópai hálózatokkal. Ez egy innovatív elképzelés, kötvények elképzelése, és nagyon fontos, hogy ez a forrás rendelkezésre álljon. Majd meglátjuk, hogy a kísérleti szakasz hogyan zárul, ebből következtetéseket tudunk levonni. Ami pedig a tengeri politikát illeti, itt van az egész lobby, itt van az előadónk, Meissner asszony, és én magam is ehhez a lobbyhoz tartozom, hogy így mondjam, hiszen a másik rendeletnek pedig én voltam az előadója, úgyhogy megpróbálunk mindenben támogatást nyújtani önöknek, ezekben az erőfeszítésekben. Ön is említette, hogy ön egy hajós nemzetet, egy szigetállamot képvisel, és az Európai Parlament a plenáris ülésen megszavazott egy állásfoglalást azzal kapcsolatosan, hogy határozottan fellépünk a kalózkodás ellen. Nagyon érdekelne, hogy a programjuk mit tartalmaz ezzel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy a ciprusi elnökség számára ez nagyon fontos pillanat, nagyon fontos, hogy az európai intézmények minél több erőforrást használjanak fel ebben az érdek, ebben a témakörben. Köszönöm szépen, én is szeretnék sikert kívánni az elnökségnek, és együttműködni önökkel. Van néhány kérdésem a Connecting Europe eszközzel kapcsolatosan. Úgy hallom, hogy a ciprusi elnökség alatt is ez prioritást fog élvezni, és a több éves pénzügyi keret összefüggésében is hangsúlyt kap, de több minden felmerült, amire szeretnék hivatkozni, például az alternatív finanszírozás és a projektkötvények felhasználása. Nem minden ország fogadja el ezeket az elképzeléseket, vannak, akik nagyon fontosnak tartják és próbálják erőltetni, de hogyan gondolkodik a kísérleti szakaszról? Hiszen arról is volt szó, hogy 10 millió eurót próbálnak elkülöníteni a a kohéziós alapokból, és ezzel kapcsolatosan is véleménykülönbségek vannak a tanácsban. Hogyan tudják elérni, hogy a közlekedési ágazatban hatékonyan használják fel a forrásokat? A harmadik kérdésem is ehhez kapcsolódik. A közelmúltban az Európai Számvevőszék egy jelentést jelentetett meg a tengeri kiketőkben a kohéziós alapok felhasználásáról több hiányosságot is feltártak. Ezzel kapcsolatosan milyen tanulságokat vonhatunk le a kohéziós alapok jövőjével kapcsolatosan a tenté összefüggésében, ami a kikötőket illeti. Úgy gondolom, hogy itt specifikumokra van szükség, konkrét lépésekre. Ön is beszélt a Limassoli nyilatkozatról, Erről részletesebben is érdekelne véleménye. A Jela Sanders asszony két percben. Köszönöm szépen. Én is csatlakozom, elnök úr, azokhoz, akik jó kívánságaikat fejezték ki a ciprusi elnökség felé. Nagyon remélem, hogy az európai ügyet fogja elősegíteni, előmozdítani, de nyilván mindannyian tudjuk, hogy az európai mobilitás, a közlekedés nagyon komplex kérdés. A Connecting europe kapcsolatosan szeretnék én is kérdezni, azzal a nehézséggel kapcsolatban, amit a párhuzamos eh, tárgyalások jelennek, vagyis, jelentenek, vagyis hogy megtartsuk eh, a lehető legnagyobb finanszírozási mértéket az nszf ben illetve a két éves, eh, illetve a több éves finanszírozási keretből és ott van ez a 10 milliárdos kohéziós alap előirányzat, és szeretném tudni, hogy mi a véleménye ezzel kapcsolatosan, hogy a Connecting Europe milyen eszköz lehet. Elő tudja segíteni mindkét területen a fejlődést, a kohéziós és a versenyképességi területen, és az NSF-fel kapcsolatosan pedig egyfajta dinamizmus keresünk, sokféle projekt van, és sokféle finanszírozási megoldás a távközlés és az energiahálózatok területén is, és vannak olyan hangok is ebben a házban, amelyben azt mondják, hogy ezek a cégek finanszírozzák csak magukat, de ezeken a területeken mindig vannak problémák, a kevésbé lakott területeken, a vidéki területeken, és ezzel kapcsolatosan tenném fel ezt a kérdést, hogyan gondolja, hogy hogyan lehet ezekkel az ellenmondásokkal, ezzel a dinamizmussal szembenézni, hogy minél nagyobb finanszírozás jön rendelkezésre. Illetve ami a tartalékokat illeti, illetve ezben a terület, ezen a területen szeretnénk, hogyha eh, az európai ügy fontosabbá válna, mint a nemzeti önzés a tanácson belül is, hogyan tervezik érvényesíteni az európai érdeket, az európai hozzáadott értéket, hogyan gondolkodik erről, Nyilván a parlament részéről minket ez érdekel a legjobban, hogy ezen a területen előrelépést érjünk el, illetve hogyan kívánja a definíciókat meghatározni az közúti balesetek sérültjei esetében, hogy ne csak az áldozatokkal, hanem a sérültekkel is foglalkozunk. Köszönöm szépen. Not least Mr. Utoljára, de nem utolsó sorban, Danellis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, üdvözlöm itt a parlamentben azt hiszem, hogy teljes szívünkből sok sikert kívánunk önnek, illetve önöknek, soros elnökséghez. Azt szokták mondani, hogy aki szigeten él, másképpen látja a problémákat. Különösen a közlekedéssel kapcsolatos, bármiféle közlekedési móddal kapcsolatos problémákat. Az ön bemutatkozó előadásából is kitűnt ez, úgyhogy valóban remélem, hogy minél, minden önöktől telhetőt meg fognak tenni a jelenleg még függőben levő kérdések megoldásáért. Azt hiszem, hogy az integrált tengerpolitika, amely jelenleg nagyon ambiciózus célkitűzése az Európai Uniónak, és amelyel kapcsolatban rengeteg probléma létezik még. Most kicsit reménytelibb helyzetbe kerül az önök elnöksége révén. Elmondanám, hogy mielőtt megérkezett, a Foster jelentésről szavaztunk, amely az Európai Egységes Égboltról szólt. és a következőket szeretném elmondani önnek. Az elnökségük időtartama alatt lehetőségük lesz meggyőzni a kollégáikat arról, hogy semmi értelme továbbra is megpróbálni kibújni azok alól a kötelezettségek alól, amelyeket vállaltak. Ki kell alakítani a légtérblokkokat, el kell végezni a feladatokat, hiszen az egész szektor érdekében áll, hogy a légtérblokkokat megvalósítsák. Nagyon ambiciózus ez a program, és hogy befejezzem a mondandómat még elmondanám, hogy az Európai Parlament és a mi szakbizottságunk lesz az önök legeslegfontosabb szövetségese minden elkötelezettségnek való megfelelésben az elnökségük során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ö- Hát csak egy-két ki, teljesen problémamentes kérdés merült itt föl, de hát hogyha szeretne válaszolni a e, kérdésekre, a megjegyzésekre, akkor 15 percet tudok önnek biztosítani a válaszokra, és utána a költségvetésre kell majd rátérnünk. Megadom önnek a szót, miniszter úr. Thank you very much. Θα Igen igyekszem valahogy csoportosítani az észrevételeket, és ennek alapján adom majd meg a válaszokat. És természetesen igyekszem rövidre fogni a mondókámat, hiszen valóban jó néhány kérdés futott be. Kezdésképp a fabokról szólnék, a légtérblokkokról, <clears throat> mert annak alapján, amit itt hallottam, hogy ezek a blokkok valamiféle könnyítést jelentenek Európának. Most persze e, ez a, a Connecting Europe eszközön kívül. Ezek a fabok, ezek a blokkok tulajdonképpen akadályát jelentik annak, hogy létrejöhessen az egységes európai légtér. Van ennek a fabnak egy ütemterve, 2012. december 4-e a határidő. Az Európai Bizottsággal szorosan együttműködünk, <clears throat> és legutóbb <clears throat> Ciprus meglátogatta a FAB koordinátora. Az elmúlt héten a kollégium is ellátogatott hozzánk, és Kallasz biztossal ez volt az egyik kérdés, amelyet megvitattunk. Hangsúlyoztuk, hogy milyen létfontosságú, hogy a, a légtérblokkokat december 4-ig a gyakorlatban is üzembe helyezzék. Az egyik oka annak, ami miatt eldöntöttük, hogy a FAB az egy központi kérdés lesz a légi közlekedési csúcs találkozónak Cipruson, az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy majd a találkozó időpontjáig miféle előre haladást értünk el, majd aztán a csúcs találkozón az ottani eszmecsere segítségével megkeressük a problémák megoldásának a kulcsát. Ennek alapján a lehető legnagyobb mértékben szeretnénk előre haladni, eme légtérblokkok gyakorlati megvalósítása területén segítünk maximális mértékben az Európai Bizottságnak, és a FABok gyakorlati megvalósítása területén a tőlünk telhető mértékig segítünk majd nekik. Hallottuk, hogy az légtér blokkok megvalósítása érdekében miféle nyomást kell gyakorolni, különös tekintettel az adott határidőre. Nyilvánvaló, hogy a soros elnökség nem képes arra, hogy egyedül gyakorolja ezt a fajta nyomást, és egyébként tudjuk, hogy az Európai Bizottság feladata ez. Mi azonban a magunk részéről együttműködünk velük az egész európai térségen belül, mert az a célunk, hogy december 4-éig az összes légtér blokk legyen üzemképes. Tudjuk, hogy mennyire fontos kérdésről van szó. Van egy másik nagyon komoly kérdés. És ezzel kapcsolatban is számos fontos észrevételt hallottam. nevezetesen, hogy mekkora figyelmet kell fordítanunk a közúti biztonság kérdésére. Teljesen egyetértek az összes elhangzott felszólalással. A közúti biztonságot fokoznunk kell. Pontosan ezért kell meghallgatnunk a fiatalok véleményét, ezért szervezzük a közúti biztonság napját, mert ebből az alkalomból E, a fiatalok e, lehetőséget kapnak arra, hogy hallassák a hangjukat, de a szervezetek is lehetőséget kapnak arra, hogy elmondják, hogy szerintük mi a helyzet a közúti biztonsággal. Szerintük milyen intézkedéseket kell a gyakorlatban megvalósítanunk. Tehát e, valójában ennek a szakpolitikának együttes formálóivá válunk majd így igazából bővítjük, gyarapítjuk az európai ifjúságpolitikát. Az út, a közúti biztonság véleményem szerint olyan, hogy az első lépésként az ifjúságot kell meghallgatnunk, illetve a fiataloknak a nevelésére kell a hangsúlyt helyeznünk. Tehát igazából a gyerekeket a legfiatalabb kortól kezdve oktatnunk kell erre, talán, talán már óvodai kortól, vagy elemi iskolától kezdve beszéltünk intelligens rendszerekről, az, az utakhoz hozzáférésről, de valójában nevelő, oktató munkára van szükség, hogy mindenki tudatában legyen a közúti eh, biztonság kérdéseinek, csak így tudjuk csökkenteni a balesetek számát. Március óta a tanácsnak kialakult az általános hozzáállása csináltak egy metod, módszertant, ami a TEN hálózatokra vonatkozik. Illetve létrejött az eszköz is. Egyértelműen szeretnénk egy, együttműködni önökkel, hogy találjunk egy, egy egyetértést, hogy a 2014 és 2020 között megtaláljuk a növekedés és a hozzáadott érték generálásának a lehetőségét. Ezzel összeköthetünk kulcsfontosságú pontokat és európai csomópontokat. Nálunk Cipruson nincsenek vasutak, ezzel együtt azonban úgy érezzük, hogy ezeket a közlekedési ágazatokat is eh, elő kell mozdítani, mert hiszen ők, ezek eh, barátságosabbak a környezet szempontjából. Az európai országok közlekedését a lehető legjobb módon kell fejlesztenünk. Valóságos, kohéziós feltételeket kell teremtenünk, és kölcsönös megértést kell táplálnunk Európa népei között, mert végezetül is Ugye maga a nép, a lakosság az, amelyik a célkitűzéseinknek a hasznát élvezi majd. Infrastruktúra kell a közlekedéshez, a telekommunikációhoz és az energiához. A közlekedés a Connecting Europe eszköznek egy jelentős részét teszi ki, és ez nem véletlen megértjük hogy milyen fontos szerepe van a közlekedésnek az európai térségen belül. Ezért nevezzük ezt az európai gazdaság gerincének. Nos, tahográfok. már megvan az ütemterv, és megvannak az önök által már megszavazott módosítók. Folytatjuk a tanácsnál a tárgyalásokat. És meg kell várnunk a megvalósíthatósági tanulmányt. Erre természetesen illő módon oda fogunk figyelni. Egyértelmű, hogy mi ennek az oka, ezt önök is elmondták, de a magunk részéről is tudjuk, hogy mennyire fontos ez. Más szóval tehát várjuk, hogy a tanulmány elkészüljön, és amikor megkapjuk, akkor a tanácssal fogjuk megtárgyalni. Az önök rendelkezésére állunk, és minden kérdést meg tudunk vitatni, amelyek úgy látom az önök számára különlegesen fontosak. Tengerészek munkakörülményei. illetve a munkaügyi ö, ö, egyezmény, különös tekintettel az ILO-ra. Ezen a területen is folytatjuk a munkát, Eh, a végén, azaz számunkra szeptemberben szeretnénk kialakítani egy általános megközelítési módot. Ezt egyfajta ugródeszkaként eh, képzeljük el, amelynek alapján a majd hivatalba lépő eh, következő elnökség eljuthat a végső konklúziókig. Azt elmondhatjuk, hogy a biztonságos és emberi munkakörülmények valamint a tengerészek számára, eh, hogy a tengerészeknek lehetőségük legyen arra, hogy eh, a kikötő szerinti tagállamban jelentsék a problémákat, a gondokat. Ezek a dolgok azok, amelyek eh, megteremtik az alapokat arra, hogy a fiatal generáció ismét a, a hajózás ágazatban próbáljon munkahelyeket keresni. Tehát olyan munkahelyeket, ahol jogokat kapnak és megőrizhetik emberi méltóságokat. Ez az irány az, amely, na, amelyet nagyon tudatosan követünk. Tudjuk, hogy ha megfelelő munkakörülményeket tudunk teremteni, akkor valójában könnyítünk a munkanélküliség szörnyű terhein, hiszen tudjuk, hogy a válság idején ez az egyik legkomolyabb probléma. I do hope that I have some more time, Mr. President. Four minutes. Four minutes. Thank you very much. I'll try my best to be within the limits így hát ö, igyekszem tartani az időkereteimet, mondja a, a miniszter úr. Önök közül sokan ö, érintették az egyik fontos prioritást. Számunkra fontos ez a kérdés, mivel sziget állam vagyunk. Az integrált tengerpolitika kérdéséről van szó. Reméljük, hogy a vonatkozó jogszabálynak a reaktiválása egyfajta hajtómotorként új lendületet ad majd az összes kapcsolódó szakpolitikának, mind, mind azon szakpolitikáknak, amelyek kapcsolódnak a tenger, tengerhez. Tengeri szállítás, energia, turizmus, vagy, vagy a, például az akvakultúra kérdése. Akár említhetném a megújuló energiák eh, kérdését is. Sok-sok kérdés lehet együttesen tárgyalni. Úgy érezzük, hogy a eh, következő október 8-i Limaszoli nyilatkozat eh, képes lesz arra, hogy a tagállamok ezt alapeszközként használják a növekedés eléréséhez kék növekedésnek nevezzük ezt az anyagot, és olyan módon szeretnénk ezt felhasználni, hogy a környezet tiszteletben tartása mellett növekedést tudjunk generálni, infrastruktúrát tudjunk létrehozni, és így segítsünk Európának a pénzügyi válság idején, hogy új munkahelyek teremtődhessenek. Tudjuk, hogy az európai lakosságnak igen nagy hányada él a partvidékeken. Ilyen értelemben tehát elmondhatjuk, hogy rendelkezésünkre áll az összes adat, az integrált tengerpolitika újraaktiválása révén, valamint a tagállamok hozzájárulásának segítségével képesek leszünk kimunkálni egy tervet, amely meghatározza, hogy hogyan tudjuk jobban kihasználni tengereinket. Kumuncakosz úr feltett egy kérdést, számunkra ez nagyon fontos, mert bizonyára tudják, ez egy olyan kérdés, amely Ciprus számára nagyon fontos, erre odafigyelünk. Számunkra nagyon sok implikációja van ennek a témának, nevezetesen a kalózkodásról van szó. Bizonyára tudják, hogy a legutóbbi eh, időben fogadtunk el jogszabályokat a kalózkodás elleni harccal kapcsolatban. Ez különösen a nyugat-indiai tengerekre vonatkozik, illetve Szomália partvidéki vizein gyakori ez a jelenség. A, az elfogadott jogszabály révén lehetővé válik e, a mi tengerészeink életének védelme, e, azoknak a tengerészeknek az életét védjük, akik kereskedelmi hajókon haladnak a kérdéses területeken keresztül. A fő célunk azonban az, hogy mindenképpen az emberi életet védjük. Most felnyitottuk a, a hajó tulajdonosok szemét, azoknak a tulajdonosoknak a szemét, akik a ciprusi lobogó alatt hajóznak, és ennek alapján fegyveres őrszemélyzet eh, kerül a hajókra, akik adott esetben megvédik a tengerészek életét és jogait, akkor, hogyha az adott hajó veszélyes vizeken hajózik. Elérhető ennek segítségével, hogy az, a legénység elhagyja a hajót, és hát eh, persze eh, nagyon gondos válogatás eredményeként fogjuk hagyni, jóvá hagyni azokat a cégeket, akik, illetve amelyek az ilyenfajta fegyveres kísérletet biztosíthatják. A, a hajósok nagyon érzékenyen megszenvedték a kalózkodásnak a hatását, odavesztek emberi életek, odavesztek áruk, és odavesztek hajók is. Nem csak cipriótákról van szó, nem csak ciprusi hajókról beszélünk, hanem az összes többi hajóról, amely azokon a vizeken halad keresztül. Tehát a nemzetközi tengeri szervezet segítségét vettük igénybe, és az Európai Unió segítségével maximálisan hozzá akarunk járulni ennek a kérdésnek a megoldásához, hiszen Ciprus, akárhogy is nézzük, egy nagyon jelentős hajózási ö, ö, szempontból. És tapasztalatainkat meg akarjuk osztani másokkal is. Végezetül pedig Végezetül engedjék meg, hogy azzal zárjam, hogy köszönetet mondjak az előző Dán elnökségnek az összes erőfeszítésükért, mindazért, amit elénk tártak a jogszabályok vonatkozásában, és köszönöm önöknek is, ennek a bizottságnak, hogy meghívtak ide, hogy itt elmondhassam hogy a soros elnökségünknek milyen munkaprogramjai vannak, és mit, mit tervezünk a soros ciprusi elnökség alatt a következő hat hónap során. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm az előadását, és azt is, hogy válaszolt a képviselők kérdéseire. Reméljük, hogy minél hatékonyabban tudunk majd együttműködni a hat hónapos ciprusi elnökség során, a Dánt követően és az ír elnökség előtt. Így a képviselőtársaim nevében szeretném megköszönni, hogy időt szakított ránk ma délelőtt, és mint említettem, nagy várakozással tekintünk az önökkel való együttműködés elébe. Reméljük, hogy a ciprusi elnökség a közlekedés területén is sikereket könyvelhet majd el. Köszönöm szépen, én is köszönöm, így a miniszter úr. but it's an overlap. Okay, Gisine. If you can be quick, if you can be quick. Kérem, hogy mindenki gyorsan foglaljon helyet ismét. Okay, Jazine. Priorities for the budget. Akkor Gezin körünkben van, kezdhetjük is a 2013 évi költségvetésre vonatkozó általános iránymutatások tárgyalását. Ez az, so, Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye már beszéltünk a költségvetésről, és úgy tűnik, hogy nyilván minden tagállam megpróbálja konszolidálni a költségvetését, és megpróbál megtakarításokat eszközölni, ugyanakkor nagyon fontos eszközöket kell használnunk az európai szintű projektek végrehajtásához, amelyeket nem szabad megkurtítanunk. Ezért július 11-én lesz majd egy tanácsi ülés, amely során meg kell majd erősíteni az javasolt számokat. Ez egy formális feladat lesz majd, és ahogy tudjuk, a tanács részéről a javaslatokat nem fogják megváltoztatni, és ha ez így lesz, akkor nagyon meghatározó csökkentésekre kerül majd sor, kevesebb pénzt kell majd kiadniuk, és ennek egy nagy részét meg is tudjuk védeni, illetve támogatni is tudjuk. Listát készítettem arról, hogy mi az, amelyet csökkenteni fognak Például a transeurópai hálózattal kapcsolatos, illetve ennek a költségei és adminisztrációs költségeivel kapcsolatban 700 ezer eurót akarnak csak, keves, euróval akarnak kevesebbet adni, illetve a műszaki kutatásra is 200 ezer euróval kevesebb jut. Másik csökkentési cél, amelyet meg kell, hogy akadályozzunk a tanács részéről. Ugye azt mondtuk, hogy ö, semmiféleképpen nem akarunk a tenté, a szízár, illetve a tengerközlekedés és az utas jogok területén megengedni. Ö, és ezért az ennek megfelelő költségvetési sorokon, amennyiben azokat ö, csökkenteni kívánják, meg kell próbálnunk módosító indítványokkal megakadályozni ennek a megtörténtést. Ö, a, ott tehát megpróbáljuk a bizottság számaihoz, megpróbálunk a bizottság számaihoz ragaszkodni, ezeket ö, már előre ismerjük. Tudjuk, hogy az ügynökségekkel kapcsolatban is rengeteg csökkentést tervez a tanács, ezeket, ezek szempontjából is megpróbáljuk majd a bizottság javaslatát érvényesíteni. Például az EMSZ-ról is beszélt már a ciprusi miniszter. Tudjuk, hogy a bizottság javaslatához kell ragaszkodnunk, amennyiben a működését biztosítani akarjuk. Az utasjogokkal kapcsolatban a bizottság arra kért, hogy az ő javaslatukat támogassuk. Tehát módosító indítványokat fogunk benyújtani pontosan azokhoz a helyekhez, ahol nem fogadjuk el a tanács által javasolt csökkentéseket, másfelől pedig a kísérleti projektekkel kapcsolatban meglepő módon azt az értesítést kaptuk első vizsgálat után, hogy a javaslat, javasolt projektek folytatódhatnak. Három különböző projektet javasolt javasoltunk a koordinátorokkal való egyeztetés után. Kettő ezek közül a turizmusra vonatkozik, az egyik az a kulturális ipari aspektusa a turizmusnak, a másik a mindenki számára hozzáférhető turizmus téma, témája, a harmadik pedig az integrált helyfoglalás kérdése, és meglepedő módon, meglepő módon az a bizottság értékelése A értékelést kapott, az integrált helyfoglalás viszont C értékelést, és ezért ezen csodálkozunk, hiszen számunkra mind a három projekt nagyon fontos, ezt már az utóbbi évek, már, már tavaly engedélyezték is, és ezért nem értjük most ezt az értékelést hiszen mind a három projekt A értékelésre jelentkezett, illetve rendelkezett. Nem tudom, hogy, hogy ha, és, és annak ellenére, hogy az integrált helyfoglalás most kapott, azért mégiscsak meg kellene valósítani, mert számunkra nagyon fontos. Aztán még egy további projektet egy előkészítő intézkedést akartam javasolni, az LNG bevezetését, ez B értékelést kapott, nem annyira rosszat, mint az integrált helyfoglalás, de ezt a koordinátorok nem támogatták, úgyhogy maradunk a három javasolt projektnél. Én úgy gondolom, hogy ez e, így e, elég is lesz, és a bizottság javaslata szerint így fogunk eljárni. Én ezt a saját nevemre vonatkozó javaslatnak írtam, elnézést kérek, ez hiba volt, természetesen a bizottság meg közös megegyezés során született javaslatról van szó. Tehát akkor a helyfoglalási felület lesz az majd, ami kiesik, hogyha nem lesz megfelelő finanszírozás. Tulajdonképpen így néz ki jelenleg a helyzet és hát várom a kommentárokat, megjegyzéseket kollégáimtól. Köszönöm szépen. Riké for the EPP. úr az EPP nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Meissner úrnak is az együttműködést az árnyék előadókkal. A jelentése az alapvető témákat érinti a legfontosabbakat, Bizonyos kérdésekre összpontosítanunk kell, költségvetési nehézségek merülnek fel, persze ott van a gazdasági válság, és ez mindig az. A tanácsi javaslatok véleményem szerint mindezt tükrözik is. Nem igazán értjük, hogy hogyan lehet megtakarításokat elérni a közkiadások terén, ugyanakkor előmozdítva ezeket az egyébként jósósra érdemes politikákat. A kettő nem egyeztethető össze, úgyhogy egy picit csalódott vagyok, hogyha pénzről beszélünk, akkor sokszor úgy gondolkodunk, hogy jó volna a tanácssal egyeztetni, visszajelzést adni, vagy kapni. Beszélünk az európai hozzáadott értékről, a növekedésről, a versenyképességről. Ez mind jó, hogyha a pénzről nem beszélünk, de ha a pénz szóba kerül, akkor gyakorlatilag mindezek a politikai célok érvénytelenné és megvalósíthatatlanná válnak. Az, hogyha nincsen erre költségvetési sor, akkor gyakorlatilag katasztrofális helyzettel nézünk szembe. Nem tudunk elfogadni egy olyan helyzetet, hogy három milliós csökkentés legyen a kifizetési előirányzatok terén a TNT-knél. Ezeket mind említette a növekedés szempontjából, a 2013-as költségvetés szempontjából. Mind ezek a visszalépések megtörténtek. Az Európai Bizottság észszerűen cselekedett, Hogyha visszatérünk a bizottsági javaslathoz, szerintem ez a legjobb megoldás, hiszen reálisak a javaslataik, nem ígérnek túl sokat, csak annyit, ami megvalósítható. Úgyhogy jó elképzelés volna, hogyha újra visszatérnénk ezekhez a számokhoz. Az ügynökségi erőforrásokat is visszavettük, ott van például a tengerészeti ügynökség, ennek nagyobb hatáskört akarunk adni, közben pedig csökkentjük a költségvetését 400 millió euróval. Hogyan tudjuk fokozni a teljesítményét, amikor pontosan nyírbáljuk a költségvetését? Aztán ott vannak a kísérleti projektek, az előkészítő intézkedéseket. Van két intézkedés az idegenforgalommal kapcsolatosan, erről született javaslat, és ezek A besorolást kaptak ez azért fontos, mert nincsen külön költségvetési sor a turizmusra nézve, ezért ez még fokozza ennek a jelentőségét. És hogy az elektronikus jegy kiadást miért nem fogadták el, az talán pontosan azért történt, mert van egy másik kísérleti projekt, amit a bizottság támogat, ez is a jegykiadással kapcsolatos 9 milliós projekt ez, ez még nagyobb méretű, mint amit mi javaslunk most itt kísérleti projektnek. Itt tisztázni kell a helyzetet, de lehet, hogy az egyik ok az pontosan az, hogy van egy párhuzamosan futó projekt, ezért eh, zárták ki a finanszírozásból a mi elektronikus jegykiadási projektünket, majd meglátjuk, hogy a tanács hogyan nyilatkozik, de úgy gondolom, hogy ez egy katasztrófa, sokkal nagyobb katasztrófa, mint korábban. Köszönöm a szocialisták nevében, megadom a kolléganőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, sok mindent hozzá sem tudok már fűzni, sokat beszéltünk erről a témáról korábban, Meissner asszonyjal is kapcsolatot tartottam, arról, hogy mit tervez a jelentésbe írni, és nagy részt egyetértek a javaslataival. Első olvasatban vagyunk a tanácsban, és a költségvetési bizottság jelentése is gyakorlatilag viccel ér fel, nagyon kiábrándító. Arról beszéltünk, hogy lesz egy 120, 120 milliárdos gazdaságélénkítő csomag, és, a csomag, és az tanács fokozatosan csak visszavesz a finanszírozásból, ráadásul az 1A kategóriában a regionális politikai, kohéziós politikai, illetve a versenyképességi kategóriában, tehát itt egyeztetésre van szükség a tanács, az ő, a állam és kormányfők között, hogy most szeretnének 120 milliárd euróval gazdaságot élénkíteni, vagy pont, hogy csökkenteni szeretnék a költségvetéseket, úgyhogy más nem tehetünk, mint hogy módosítókat nyújtunk be, hogy legalább visszatérjünk a bizottsági javaslathoz, hiszen ez észszerűnek tűnik, és ez ráadásul meg is felel a prioritásainknak. Talán egy kis bekezdéssel kiegészíthetnénk a véleményt a kifizetésekkel kapcsolatosan a költségvetési résznél, mert úgy gondolom, hogy a 25 milliós visszavágás a Marco Polo-nál elfogadhatatlan, és mint már említettük az előző alkalommal, a költségvetési vita elsősorban a kifizetésekről szól majd, nem pedig a kompromisszumokról, és a ciprusi elnökséggel a júliusi trialógus már sorra is került. És mivel még új elnökségünk van, még nem kapta meg a megfelelő mandátumot, de minden esetre probléma lesz a kifizetésekkel, ugyanúgy, mint 2012-ben. Lewandowski biztos már lépett ezzel összefüggésben lesz eh, szeptemberben egy kiegészítő, kijavító költségvetés, ami több millió, több milliárd euróról szól majd. Hogyha pedig ugyanezt megcsináljuk 2013-ra, akkor nem tudjuk gyakorlatilag finanszírozni ezeket a politikákat, és nagyon fontos tehát, hogy ebben a szakbizottságban és a költség vetési eh, bizottságban is megállapodásra jussunk, hogy az eredeti bizottsági javaslatot fogjuk eh, támogatni. Köszönöm. Úgy látom, hogy több árnyék előadó nincs is, úgyhogy eh, Senauver asszony. Námkó, děkuji taky za zprávu a souhlasím. Köszönöm szépen. Köszönöm, még egy dolgot szeretnék mondani. Mindennel egyetértek, amit előttem mondtak, a turizmussal kapcsolatos kísérleti projektekkel is, de szeretnék én most az útbizt, közúti biztonságról kapcsolatos projektekkel megtett visszavágásokról beszélnék, hiszen az elnökség pontosan mondta el, hogy most mondta el, hogy ez mennyire fontos. Köszönöm szépen a hatos pontot, nagyon fontos, hogy a költségvetést megtartsuk ebben a formájában. Elnök, köszönöm én akkor a bizottságnak adom át most a szót. Hogy tudjuk megoldani azt, hogy a tanács és a mi igényeink között harmónia legyen? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Meissner asszonynak és az árnyék jelentéstevőknek is a jelentést. A bizottság valóban hálás az önök megközelítéséért, és üdvözöljük annak az igényét, hogy a költségvetési tervezetet teljes mértékben visszaállítsák. Nagyon hosszas viták folytak például az ügynökségek finanszírozásáról, a közlekedési politika szempontjából mi úgy gondoljuk, hogy a légi közlekedés, a tengerészeti tengerbiztonsági ügynökség valóban csökkentéseket igényel, úgyhogy és mindent megtettünk ezen a területen annak érdekében, hogy megfelelőképpen működjenek, úgyhogy az önök támogatását igen nagy mértékben üdvözöljük ezeken a területeken. Két további megjegyzésem lenne. Az egyik az európai közlekedési tájékoztató, illetve helyfoglalási felület besorolásáról. Most nem arról van szó, hogy nem fogjuk -e ezt a projektet elindítani. Már elindult 2012-re, csak 2013-ra vonatkozólag nem akarjuk támogatni, de majd 2014-re vonatkozólag vissza fogunk térni, és meg át fogjuk gondolni hogy támogassuk-e. Tehát már elindultak a pályázatok, nagyon nagy projektről van szó, és 2012-13-ra elegendő a jelenlegi finanszírozás. Az út közúti biztonság szintén nagyon nagy, fontos prioritás. Lehet, hogy a költségvetésben ez nem tükröződik megfelelőképpen. Nincsen közúti biztonsági költségvetési sor, de az általános politikánknak nagyon fontos részét képezi ez. Az ezévi költségvetésben az európai, egységes európai égbolt kap nagyon hangsúlyos szerepet ennek 2013-ra kevesebb finanszírozásra van szüksége, ezért csökkennek az összegek, de az biztos, hogy a közúti biztonság továbbra is fontos feladat marad, és erre lesz megfelelő mennyiségű finanszírozás is. Ezek lettek volna a megjegyzéseim, és nagyon szépen köszönöm a támogatásukat, amire igen nagy szükség lesz majd a tanácsi tárgyalások során. Elnök, köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzászólása? Gezine. Igen, azt hiszem, hogy mindenki mindent elmondott, és úgy tűnik, hogy a bizottsággal egyetértünk abban, hogy az ő javaslatuk jó, és hát amit a tanács itt nyilatkozott, az valóban az a, valóban az a véleményünk, hogy hát az nem lehet, hogy a gazdaságot is élénkítsünk, meg csökkentsünk is. De köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Hát a tanácssal ez a probléma folytatódni fog. A több éves pénzügyi keret, a finanszírozás tulajdonképpen mindenhol ö, csökkenteni akar, de hát ha vala, egyszerre nem lehet ö, süteményt az asztalra tenni, és aztán meg nem megenni azt. 20, július 26-a módosítók benyújtásának ideje, szeptemberben fogunk szavazni. A Költségvetési Bizottságban október 3-án lesz a szavazás és az októberi plenárison fogjuk majd megszavazni ezt a költségvetést. Köszönöm szépen Gezinének a munkát, és ezzel le is zárom a délelőtti ülést, három órakor találkozunk.